Dear colleagues, dear colleagues, I'll invite you to... Kedves kollégák, szeretném megkérni önöket arra, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a Regi Szakbizottság ülését. Köszönöm. Köszönöm. First of all, welcome everybody. Uh, Először is üdvözlök mindenkit itt a nyári szünet után, azt remélve, hogy készen állnak az év második felének teendőire. Igen, sok dolgunk van, és uh, a mai, valamint a holnapi napirend is zsúfolt. Először is szeretném feltenni a kérdést, hogy el tudják-e fogadni a napi rendet, amit megkaptak, ezzel kapcsolatban van-e valami fajta meglátásuk, amennyiben nincs, akkor én úgy tekintem, hogy elfogadtuk a napi rendet, és megyünk tovább a napi rend szerint. A következő napi rendi pontunk a jegyzőkönyvek elfogadása július 7-éről e, és 23-áról. Ezek a napi rendek önöknek, ezek a e, jegyzőkönyvek e, kilettek osztva. Amennyiben a mai nap folyamán nincs senkinek ellenvetése, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk a napi rendet, illetve a, a jegyzőkönyveket is. Tehát, van-e most valakinek ellenvetése a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Nincs. Akkor úgy tekintem, hogy elfogadtuk azokat. A következő napirendi pont, ami a napirendünkön szerepel, a regi ülések menetrendjének megszabása 2015-re vonatkozóan. Önök megkapták a 2015-ös naptár tervezetet. Itt megemlíteném, hogy a szakbizottság és delegációs ülések tervezéséért felelős szolgálat, amely a termeket és a tolmácsolást biztosítja, javaslatot tett. Ezt a javaslatot kell jóváhagynunk ezzel kapcsolatban lehet megjegyzésük, tehát a naptárral kapcsolatban. Van -e ezzel kapcsolatban valami javaslat, vagy megjegyzés? Tehát a naptárral kapcsolatban javaslat, megjegyzés nincs, ha jól látom. Akkor a naptárat elfogadtuk. A negyedik napirendi pontunk az elnöki kör, közlemények. E, na, olyan nincs. Kellemes meglepetés. És megyünk tovább. Ötödik napirendi pont. Eszmecsere Graciano del Rio úrral, aki az olasz miniszterelnökség államtitkára és az olasz elnökség prioritásairól beszél. Mint önök tudják, mindig meghívjuk az illetékes minisztert ebbe a bizottságba azért, hogy a tanács soros elnökségének terveiről beszámoljon. Mi ennek megfelelően most itt üdvözöljük Graciano del Rio urat az olasz elnökség részéről. Az olasz elnökség július 1 -e óta működik. Nagyon nehéz időket él át az Unió, ezért az elnöki teendők ellátásához sok sikert kívánunk. Del Rio Del Rio úr, a miniszterelnök legközel, egyik legközelebbi tanácsadója, a kohéziás politikáért felelős, 2013-14 között a regionális ügyek minisztere volt a Letta kormányban, az előző kormányban, és azt e megelőzően pedig Reggio Emiliának volt a polgármestere, egy évtizeden keresztül, jól mondom, miniszter úr, illetve államtitkár úr, igen, tehát államtitkár úr igen közelről ismeri a regionális politikát, nagyon jó életrajza van, és most beszél nekünk a regionális politikának a kilátásairól. Körülbelül 15 perces beszédre adom meg neki most a lehetőséget. Az elnökség prioritásairól fog beszélni azokon a területeken, amelyekért mi vagyunk felelősek parlamenten belül, és ezt követően, ezt követően két körben lehet kérdéseket feltenni neki. A koordinátorokkal kezdjük, 4 óra 30 percig áll rendelkezésre az államtitkár úr, meg is adom neki a szót. Thank you very much. Uh, uh... Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés itt lennem az Európai Parlamentben, és az, hogy beszámolhatok az Európai Unió tanácsának olasz elnökségéről különös tekintettel a regionális politikára, és megbeszélhetem önökkel a legrelevánsabb kérdéseket. Az Európai Parlamenttel folytatott párbeszéd, és különösen ezzel a szakbizottsággal folytatott párbeszéd az én tárcámhoz tartozik, éppen ezért ez a, zitlét is egy olyan lehetőség számomra, amelyet mindenképpen ki akarunk használni. Három dologról szólnék, mielőtt a párbeszédet elkezdjük. Először is az olasz elnökség programját szeretném ismertetni, és azt a szerepet aláhúzni, amelyet a kohéziós politika ebben majd játszik. Majd a 2014-2020-as jogalkotási csomagról beszélek, ezt követően pedig azokat a kezdeményezéseket fogom ismertetni, amelyeket benyújtani tervezünk, illetve amelyeket végigvinni szeretnénk, a, beleértve az új rendeleteket. És először akkor beszéljünk az olasz elnökség programjáról. Az olasz elnökség háttere, kontextusa az új parlamenti ciklus és az új szakbizottsági beosztás és személyi állomány, személyi összetétel. A bizottság is átalakul. Az elnökség adja most a kontinuitást az Európai Uniónak ebben az átmeneti időszakában. Gazdasági és társadalmi szinten látjuk a fellendülés első jeleit, ugyanakkor az Eurostat adatai is azt mutatják, hogy oda kell figyelnünk a növekedésre, mert a munkanélküliségi adatok még rémisztőek. Ez majdnem minden tagállamra igaz, noha az esetleg szükséges megoldások nagyon eltérőek. Különösen súlyos a helyzet a társadalmi kohézió szintjén, 25 millió munkanélküli férfi és nő van Európában, ezek közül 5 millió 25 évnél fiatalabb, és majdnem negyede az EU népességnek a szegénység által fenyegetett 6,5 millióval növekedett ezeknek a száma 2008 és 2012 között. A hatodik kohéziós jelentés, amit az Európai Bizottság adott ki, kiváló alapot szolgáltat arra, hogy elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és nyilván ezt a tanácsi konklúziókban is majd megjelenítjük. Hadd mutassak most rá, hogy a hatodik kohéziós jelentés kitér azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnünk kell. 2008 és 2013 között reálértéken 20%-kal csökkent az állami szektor beruházásainak értéke, és ez még rosszabb lett volna ez az adat kohéziós politika nélkül. Ehm, a társadalmi ehm, hatások aszimmetrikusan jelentkeznek az egyes tagállamokban, mint ahogy ezt önök itt ebben a szakbizottságban bizonyára tudják. a hatodik Európai Kohéziós Fórumon azt mondtuk, hogy nem akarjuk Európa hanyatlását végigasszisztálni, azt szeretnénk, hogyha meg tudnánk erősíteni azokat a pozitív jeleket, amelyek azért megfigyelhetőek. Az olasz elnökség programja három dologra koncentrál, növekedés és foglalkoztatás az első, közelebb hozni Európát a polgárokhoz a második, különösen a szabadság, demokrácia és emberi jogok területén, a harmadik pedig az Európai Unió támogatása a nemzetközi szintéren, tehát az Európai Unió váljon komolyabb szereplővé nemzetközi színpadon. E, ez a szakbizottság nyilvánvalóan leginkább a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra koncentrál. Itt most néhány dolgot emelnék ki ebben a tekintetben. Először is azt szeretnénk, hogyha felülvizsgálnánk és újra, új életet lehelnénk a az Európa 2020 stratégiába. Az Európai Bizottság ezt e, a felülvizsgálatot jövő évre fejezi be, nekünk is tehát el kell kezdeni gondolkozni ezen. A tanácson belül jelenleg vita zajlik arról, hogy hogyan lehet az Európa 2020-as stratégia relevanciáját és hatékonyságát javítani. Ezt a vitát majd az általános ügyek tanácsában is megtartjuk novemberben, amely kifejezetten a kohézióról fog majd szólni, a konklúzióban visszatérek erre. A második törekvésünk az az Európai Monetáris Unió szociális dimenziójának megerősítése, illetve gazdasági dimenziójának megerősítése. Ez egy informális miniszteri ülésen lesz megvitatva. Ott a gazdasági irányítással és a kohéziós politikával, illetve a kettőnek az összefüggésével fogunk foglalkozni. A növekedés beindítása érdekében az olasz elnökség oda fog figyelni a reálgazdaságra, a versenyképességre, az ipar területén, és különösen a KKV-kra a tervezett fellépések olyan programokat kell, hogy eredményezzenek, amelyek a foglalkoztatás és különösen a fiatalok munkanélküliségen területén eredményeket érnek el. Éppen ezért az EU ezen a területen hozott eddigi intézkedéseit is támogatni fogjuk, beleértve az ifjúsági garanciát, illetve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. A kohéziós politika nagyon fontos szerepet játszik ezeken a területeken, és nagyon komolyan hozzájárulhat minden eh, célkitűzésünk, ez a kohéziós politika, az EU-nak a fejlesztési politikája, amely támogatja az Európa 2020 stratégia végrehajtását. A kohéziós politika az EU integráció elválaszthatatlan része, és növelheti az EU integráció előnyeit is. A Regi Bizottság támogatása ezekben a kérdésekben szintén rendkívül fontos, mert így lehet a tudatosságot növelni a lakosság körében. A Emellett a növekedés kilátásait javítanunk kell az Európai Unión belül, Eh, az Európai Unió intézményei eh, is eh, lássák el a feladataikat, legyen itt szó a tagállamokról vagy a bizottságról. Ez egy közös üzenet, amelyet a júniusi Európai Tanács fogalmazott meg az, Euró, az EU stratégiai agendájával kapcsolatban, amely az elkövetkezendő öt évre lett felvázolva. Ezen a területen, ebben az agendában a foglalkoztatás, a növekedés és versenyképesség lesznek a központi elemek. Az új bizottsági elnök Jean-Claude Juncker egy 300 milliárd eurós új beruházási tervet nevezett meg, illetve erről beszélt. Ez lesz az egyik első feladata. Az LKB elnöke Mário Draghi szintén egy hasonló törekvést fogalmazott meg. Az EKB támogatása szintén fontos ezzel is rábírhatók a tagállamok a strukturális reformok végrehajtására. Itt szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy az én hazám Olaszország jelenleg is olyan komoly reformintézkedéseket foganatosít, amelyek a stratégiai céloknak megfelelnek. Itt például az olasz alkotmány módosításáról, a közigazgatás módosításáról, illetve a munkaerőpiac átformálásáról van szó növelni kell az állami szektor beruházásait is. Az EU strukturális alapjainak, alapjainak teljes felhasználása fontos, ezt az Európai Tanács is támogatja. Ez az egyik legfontosabb eszköz, amely rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a beruházások úgy általában is fellendüljenek. A 2020-as EU stratégia felülvizsgálata lehetőséget biztosít arra, hogy kihasználjuk a kohéziós politika teljes potenciáját. Most akkor áttérnék második témámra. Itt a 2014 és 2020 közti jogalkotási csomagról van szó. Tavaly decemberben két év tárgyalás után megállapodtunk a 2014-2020-as kohéziós politikai csomagról. Itt megköszönöm az Európai Bizottság és az Európai Parlament eh, támogatását. Nagyon nehéz munka áll mögöttünk, amely fontos az európai polgárok számára. Az Európai Parlamentnek külön köszönöm a hozzájárulását, mert Nekik is köszönhető, hogy az Európai Uniónak jelentős források állnak rendelkezésére 2014 és 2020 között, nevezetesen 366 milliárd euróról van szó. A társfinanszírozással együtt a rendelkezésre álló teljes összeg eléri, meghaladja 450 milliárd eurót. Ezt teljes mértékben fel kell használni a kohéziós politika keretén belül. E, a közpénzek elköltésére, annak menedzselésére nagyon oda kell figyelni a jelenleg jelenlegi körülmények között. Az október 8, tavaly október 8-ai Európai Parlament állásfoglalás, amely a regionális és helyi hatóságok strukturális alapokkal kapcsolatos kiadásainak költségvetési eh, aspektusairól szólt, és rámutatott arra, hogy a kohéziós politikát a nemzeti a nemzeti társfinanszírozás, a kohéziós politika nemzeti társfinanszírozását ki kell zárni a növekedési és stabilitási paktum deficit számítási módszeréből. Azt gondolom, hogy ez nem ássa alá a költségvetési eh, egyensúlyt, hanem valójában azt megerősíti, mert ez hozzájárul a GDP növekedéséhez, amely az EU gazdaság irányítás eh, eh, számítási módszerében egy fontos tétel, az egyik nevező. a makrogazdasági kondicionalitást is eh, politikai szinten fogjuk megbeszélni majd október 10-én egy informális miniszteri találkozón. Ennek az ülésnek az lesz a célja, hogy beszéljünk a kohéziós politika és a gazdaság irányítás egymással komplementer kapcsolatáról. Sita Erigore. Saremo quindi molto lieti anche di ascoltare il... A költségvetési szigor egy olyan téma, amiről folyamatosan beszélünk, itt is fogunk. Ahogy a, amennyiben önök felidézik a 2014-2020-as jogalkotási csomag kvantitatív adatait, akkor az látszik, hogy a rendelkezésre álló pénzek összege mellett a hatékonyságra és a pénz elköltésének minőségére is oda kell figyelnünk. Teljes mértékben fel kell használnunk a kohéziós politika beruházási lehetőségeit, ami a minőséget jelenti, illeti, ott eredményorientált szemléletre van szükség, sokkal inkább, mint korábban. Ez fontos része a bizottság javaslatának, amelyet a parlament és a tanács is támogatott, ez is része a jogalkotási csomagnak emellett olyan változtatásokra van szükség, amelyek azt teszik lehetővé, hogy a polgárok és a vállalkozások is jobban követni tudják a kohéziós politika végrehajtását. Minden egyes konkrét területen, kutatás, KKV-k, klímaváltozás, oktatás területén olyan szabályokra van szükség, amelyek a célokat is világosan megfogalmazzák. Azt gondolom, hogy ez egy komoly előrelépés, hozzájárul a hatékonyság növeléséhez, és javára válik mind a nettó befizetők, mind pedig a haszonélvezők szempontjából További innovációkat is tartalmaz a 2014-2020-as csomag. A régiók fejlesztését koordinálni kell a 2020-as stratégiákkal. Exante feltételrendszerek bevezetésre kerülnek, ezek eredményorientáltak, tematikus koncentrációt hoz az új rendszer, és itt figyelni kell arra, hogy ne legyenek szétszórva az információk. Eh, oda kell figyelni jobban a partnerség gondolatára is. Eh, itt most eh, külön köszönetemet fejezem ki az, azért a támogatásért, amelyet a bizottság nyújtott a, azon a annak érdekében, hogy a szabályokról meg tudjunk állapodni. Említettem a Code of Conductot, a partnerségi Code of Conductot. Ez szükséges ehhez szükséges volt az Európai Parlament részvétele és az, hogy komolyan, hogy fontosnak tartották ezt is. Én úgy vélem, hogy az Európai Parlament, a bizottság és a tanács az itt megállapodás terjedt képező módosítókat remélhetőleg együtt elfogadják, és remélhetőleg az EU régiók részesülni fognak a szabályok módosításának előnyeiből. Eh, la presidenza italiana ha cercato di cogliere questa esigenza di nuova e diversa az Európai eh, Unió elnöksége megpróbálja az együttműködést is javítani az intézmények között annak érdekében, hogy a lehetőségeket maximalizáljuk, és eh, elérjük, hogy a kohéziós politika még inkább hozzájáruljon a növekedéshez. Delegált aktusok életbe léptetését éppen ezért támogatni fogjuk. Ez az elnökség egyik politikája is. Itt gondolok olyan területekre, mint a PPP konstrukciók, illetve a szabálytalanságok korrekciója. Ebben a vonatkozásban építünk a görög elnökség eredményeire is. Ugyanakkor a politikai szinten a legfontosabb kezdeményezés az a kohéziós politikáról szóló struktúrált politikai vita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 eddig is az EU fejlesztési politikájának volt tekinthető, és egy harmadát eh, teszi ki az EU költségvetésének. Ugyanakkor nincsen regulá- eh, szabályos, eh, szokásos és formális vitafórum a bizottságon belül, amely ezzel a témával foglalkozik. A görög elnökség erre vonatkozóan tett egy kezdeményezést, amelyet Hán biztos úr is támogat. Szerintünk ez a kezdeményezés jó. Ennek célja az, hogy a kohéziós politika a nyilvános viták középpontjába kerüljön, és hogy tudatosodjon a kohéziós politika hasznának fontossága. Tehát politikai szinten is vita tárgyává kell tenni, be kell emelni a nyilvános vitába ezt a területet jobban. A lengyel elnökség 2011-es kezdeményezését továbbvive november 19-én egy általános ügyek tanácsa ülést tartunk majd kifejezetten a kohéziós politikáról. Azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy mennyire nagy szerepet tulajdonítunk a kohéziónak. Egy időszakos politikai vita előnyei szerintem elég nyilvánvalóak, ugyanakkor ez elismerése az új rendeletek innovatív pontjainak és szabályainak is. A 2014-2020-as csomag egyes rendelkezései kitérnek az intenzíve politikai párbeszédre az EU intézmények, az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az ECOSZOK között. Ez bizonyos konkrét esetekben a döntések végrehajtását, meghozatalát is befolyásolhatja. A 2014-2020-as MFF tárgyalásai során eh, oda kívántak figyelni a pénzek eh, okosabb elköltésének elvére, a better spending elvére. A programozás végrehajtását az Európai Bizottság jelentésekkel támogatja, a, partnership megáll, a partnerségi megállapodások kimeneteléről tesz majd egy jelentést 2015-ben, stratégiai jelentésekről 2016-ban, és előkészíti a tavaszi európai tanácsi üléseket is, amely 2020-as stratégia végrehajtásáról szól. A makrogazdasági kondicionalitásról szóló új rendelkezések eh, szintén visszautalnak azokra a vitákra, amelyek az Európai Parlamentben is lezajlottak, és azokra a döntésekre, amelyeket, amelyek megszülettek. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a rendelkezések eh, és az azokra való odafigyelés a mi elnökségünk egyik kiemelt feladata. Eh, oda kell figyelnünk ebben, ezen az átmeneti, ebben az átmeneti időszakban erre a területre. A mi eh, feladatunk az, hogy a tanács eh, formális keretei között egy politikai vitát tartsunk. A hatodik kohéziós jelentést az elkövetkezendő napokban fogadja el az Európai Bizottság. Ez egy nagyon eh, értékes lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy elgondolkozzunk a következő programozási időszakról az általános ügyek tanácsának kohéziós politikájáról szóró ülésén szintén E, felülvizsgáljuk, illetve áttekintjük az Európa 2020-as stratégia e, felülvizsgálati folyamatát, és azt, hogy e, a kohéziós politika milyen szerepet játszhat ebben. Úgy gondolom, hogy mindez bizonyítja azt, hogy az elnökség nagy fontosságot tulajdonít a kohéziós politikának, annak érdekében, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést beindítsuk, és most várom a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you. Thank you so much. Köszönjük szépen ezt a beszámolót. Azt gondolom, hogy elegendő információ áll rendelkezésre, ami alapjához szolgálhat a vitához. Talán a koordinátorokkal kezdhetnénk. Parancsoljon. Fanniszteroly úr. Köszönöm szépen. É, legyen két körben lehetősége a résztvevőknek. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm ezt a sok-sok információt. Egy pár megjegyzést engedjenek meg. A miniszterek informális ülését emlegette, a regionális politikai minisztereknek a találkozóját. E, és hát ugye nagyon sokszor előre tekintünk, de azért hátrafelé sem árt. E, a fizetésekről, kifizetésekre pedig különösen érdemes odafigyelni. A hat kohéziós fórum alatt, és ott mindig csak a jövőről esik szó, a 300 milliós új tét, milliárdos új tétel, amit az Európai Bizottság új elnöke fog meg előteremteni. Hát azért nézzük meg, hogy hogyan teljesítünk, és milyen pénzek állnak rendelkezésre. Érdekelne az olasz álláspont, nézőpont. 2015-ig is elhalasztanak bizonyos számlakifizetéseket, és nagyon odafigyelnek arra, hogy ezeket halogassák is, és ez mindenkit frusztrál. Különös tekintettel arra, hogy milyen a fizetési morálja az európai intézményeknek. És ez lehet, hogy kvázi egy időzített bomba a mostani időszak és a jövő év között, mert vannak ugye előirányzatok, kifizetési előirányzatok, kötelezettségek, maguk a kifizetések, a teljesítések pedig késnek. Hát gyakorlatilag a hatóságok, az emberek, a polgárok mind-mind úgy érzik, hogy nem így kellene eljárniuk az intézményeknek, hiszen ők sem tehetik ezt. úgyhogy az elkötelezettség az intézmények részéről is tegyen meg. Nem tudom, hogy egy tágabb értelemben vett együttműködésre hajlandó-e itt a regin belül, vagy akár még nagyobb körben várja ezt. Ugye két miniszteriális fordulót már említett, és egy dolgot még a kifizetésekre vonatkozóan szeretnék mondani. Valahogy az európai programok végére nincsenek meg a pénzek. És van a kisedemes kifizetésekre vonatkozó rendeletünk. 30 napon belül fizetni kell. Ez az előírás. Ez ránk nézve nem érvényes szabály. Azt gondolom, hogy a tanács szempontjából ez kulcsfontosságú. Köszönjük szépen, Fanniszter úr. Bon úr. Vagy valaki más? Csak a koordinátorokra néztem rá, hogy ez így rendben van-e. Rám nézem, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a bevezetőt. Ott folytatnám, ahol Van Nisztelúj úr abba hagyta, mégpedig a költségvetésre vonatkozóan. Tudjuk, hogy a bizottság a 2013-as év végére 23 milliárdos elmaradása volt a kifizetések tekintetében, és azt hallottuk, hogy ez gyakorlatilag az idén is így lesz, 18 milliárd eurós tételben. Hát azért ez óriási potenciált rejt, méghozzá problémás potenciált rengeteg vállalkozást érint ez, egyetemet, NGO-t, nem kormányzati szervet tehát, Úgyhogy a következő hónapokban mik lesznek azok a legfontosabb üzenetek a tagállamok felé? Nagyon sokan elfogadják ezt a mostani helyzetet, nagyon sokan a tagállamok közül azonban nem. Tehát hogy lehet megáll, meggyőzni őket arról, hogy ez igenis probléma a kifizetéseknél? és nyilván tényleg meg kell oldani a problémát, mert különben az érintett szereplők jönni fognak, és a késedelmes fizetésekért panaszt fognak emelni Elnökként a következő hat hónapban fordulok önhöz miniszterként, hogy szólítsa fel a tagállamokat arra, hogy itt ők is csinálják meg a házi feladatokat a fizetések területén. A fiatalok munkanélküliségét tekintve ugye szó volt az ifjúsági garancia programról, és vannak végrehajtási programok, de az a helyzet, hogy nincs még meg minden tagállamban a sok-sok projekt, a struktúra tehát félő, hogy nem fogják tudni a pénzt eh, úgy felhasználni, hogy az célhova is érjen. És sok más példa is van, ahol egyszerűen hiányzik a koordináció a tagállamok között. Az egyik tagállam azt mondja, hogy én így járok el, a másik meg homlok egyenest ennek az ellenkezőjét teszi. Úgyhogy a következő pár hónapban kérem azt, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy legyen koordináció a tagállamok között, és a legjobb módon, a leghatékonyabban használják fel az alapokat. Hogyha ez nem történik meg, ez ö, rossz dolog, hiszen kulcsfontosságú programokról és projektökről van szó. Koordinált felépésre van szükség, annak érdekében, hogy a rendelkező, rendelkezésre álló alapokat a leghatékonyabban használjuk fel. Köszönöm. Rüller úr nem láttam, ne haragudjon, nem biztos, hogy jól ejtem a nevét. Jakovcsics úr. Očekujem naravno da talijansko predsjedavanje. Elnök asszony, én azt remélem, hogy a, az olasz elnökség oda fog figyelni a földközi tenger térségére is, Olaszországgal közös tengerünk van, nekünk, Horvátországnak, és azt szeretném tudni, hogy az együttműködés az Adriai tenger térségében az adriai stratégia hogyan fog alakulni. Én eh, arra azt szeretném tudni, hogy eh, ennek milyen hatása lesz más területekre is. Eh, Kretu asszony, Hán úr, mint biztosok különböző területekkel, bár egymással összefüggő területekkel foglalkoznak, és én azt remélem, hogy Olaszország ezen a területen egy világos stratégiát fog megfogalmazni, mert itt egy közös térségről van szó. a második kérdésem az általánosabb. Én új tagja vagyok ennek a háznak, és 20 éve veszek részt a végrehajtó hatalom különböző területein a munkában eh, Horvátországban, eh, és azt látom, hogy eh, az Európai Bizottság nem nagyon figyel oda a mm, turizmusra, és szeretném tudni, hogy Olaszország például, ahol a turizmus rendkívül fontos, ott hogyan sikerül beilleszteni ezt a kohéziós politikába, illetve összességében hogyan sikerül a turizmust eh, a gazdaság fellendítésének szolgálatába állítani, mert eh, itt eh, még akár azok a fiatalok is elhelyezkedhetnek, akiknek a szakképzettsége talán nem annyira magas. Vannak-e ezzel kapcsolatban gondolataik, hogyan lehet a turizmust előmozdítani? Ja, Mr. Jakovics. Köszönjük szépen, Jakucsics úr. Most pedig az alelnöknek, Romaria úrnak adom meg a szót. Monsieur le représentant. Köszönöm. Ön a, bizo- ön a, a tanács képviselője is beszélt a politikai fontosságáról annak, a regionális politika politikai fontosságáról. A mi, szakpolitika, a mi szakbizottságunk erre a dimenzióra nagyon odafigyel, és itt különböző alapokhoz mi komolyan hozzájárultunk a saját inputunkkal. Önnek ebben a bizottságban csak barátai vannak, a regionális politikát így gyakorlatilag mindenki támogatja, de azt is tudjuk, hogy vannak azért ellenzői is ennek a politikának, bár nem ebben a szakbizottságban. És én azt gondolom, hogy itt fontos ebben a vonatkozásban tényleg bebizonyítani az alapok felhasználásának hatékonyságát, növelni az átláthatóságot, illetve az ellenőrzéseket megbízhatóbbá tenni, hogy így is válaszoljunk a kritikusokra. Egyébként a kritika gyakran igazságtalan, amit kap ez a politika koordinátorokként. Oda kell figyelnünk, és én magam is felteszem azt a kérdést, hogy ez a 23 milliárdos adósság amely a költségvetésben megjelenik, az valóban aggályokra ad okot a kifizetések vonatkozásában. Van egy kis akrobatika, amit most látunk, amely lehetővé teszi a pénzek kifizetését egyelőre, de a jövőben vajon ez így lesz-e, e, mert ha nem, akkor nyilván súlyosabb következményei lesznek mindennek a régiókra nézve és itt kérdezem azt, hogy lát-e valamilyen megoldást erre az elnökség. Az utolsó dolog, amire kitérnék, az a kapcsolat, a strukturális politika és a gazdaság irányítás, az economic governance között. Itt említettük a makrogazdasági kondicionalitást. A kérdésem az, hogy a tanácson belül itt milyen álláspontok kristályozottak ki, vagy van-e esetleg egy összhang az Európai Tanácson belül, hogy hogyan lehet ezt a két dolgot összehozni, közelebb hozni egymáshoz. Emellett csatlakozom Niszerói kollega javaslatához, aki azt mondta, hogy a regi szakbizottságot az önök egyes politikai üléseire valamilyen módon vonják be. Köszönöm. Thank you. And now give a floor to Ms. Madame Vanna. Köszönöm szépen. Wagner, Wagner asszony. Köszönöm. Én is csatlakoznék az előttem szólók kérdéseihez a ki nem fizetett számlákat illetően, ami azért a kohéziós politikában nagy szerepet játszik, hiszen az egész Európai Unió hitelessége és az EU-ba vetett bizalom is kockán forog, és itt azért minél hamarabb megoldást kell találni. A kérdésem arra vonatkozik, amire ön is utalt, investíciós beruházási program, ugye 300 milliárd eurós tételről számolt be Juncker úr, és az egyes biztosok is aláírtak egy ilyen irányú levelet. Ebben a beruházási programban a fenntartható fejlődés mekkora hangsúlyjal szerepel? Ugye ön a foglalkoztatásról, a növekedésről nagyon hosszan szólt, a fenntartható fejlődésről, a sustainable growthról is beszélt de az érdekelne, hogy a fenntartható beruházások, a klíma védelmébe való beruházás mekkora hangsúlyjal szerepel ebben. Aztán érdekelne a foglalkoztatásnak nyújtott szerep, mégpedig a fiatalok, fiatals, a fiatal korúaknak a munkanélkülisége kontextusában, és aztán a, a PPT-k hogy a regionális szinten, városi szinten is a KKV-k nagyon fontos szerepet játszanak, milyen szerep jut nekik, a közszolgáltatásoknak mekkora hangsúly jut majd ebben az új programozási időszakban. Elnök, köszönöm. Demáto asszony. Jó napot kívánok! Hát az összes kérdés egy témára koncentrálódott. Stabilitási paktum, jövőbeni, illetve jövőbe mutató ipar és fenntartható ipar és termelés. Ide sorolhatjuk az idegenforgalmat is. A miniszterek tervezett találkozói alatt mik a tervek? strukturális reformokat is említett, nem tudom, hogy ezek tényleg strukturális reformok is, a javak is az emberek javát szolgálóan? Köszönöm. Azt hiszem, hogy ennyi volt akkor az első kör, és akkor megadom a szót a válaszra. Grazie. Eh, grazie. Köszönöm szépen és nagyon köszönöm a kérdéseket, a hozzászólásokat. Megpróbálok egy kicsit csoportosítani a felvetések között, és összefoglalva néhány kérdések csoportjára válaszolni. Említették a számokat, amelyek természetesen nagyon fontosak, hiszen ezek eh, nagy mértékben befolyásolják a kohéziós politikát. Hiába van kötelezettségvállalás, ha nincs pénz, eh, amivel ezt meg is lehet azután valósítani, be is lehet eh, váltani. A mi kötelezettségvállalásunk kulcsfontosságú a kohéziós alap szempontjából is. Amikor tárgyalunk az Európai Bizottsággal, és a parlamenttel, és a parlamenttől remélhetőleg támogatást kapunk, nagyon fontosnak tartjuk a e, parlament e, támogatását. Hát e, minden ilyen egyeztetés során abból indulunk ki, hogy természetesen vannak nehézségek a költségvetéssel kapcsolatban. Csökkentették a költségvetést, például a B fejezetben, a kohéziós politikában is és ezeket a számokat a figyelmünk középpontjába kell helyezni. A miniszterek behatóan megvitatják majd november 9-én az általános ügyek tanácsában ezeket a kérdéseket, és szó lesz arról, hogy mennyi, milyen nagy jelentősége van a kohéziós pénzeknek az EU politikájában. Ez az egyik kulcsfontosságú elem, hiszen az olasz soros elnökség mindenképpen elkötelezte magát a mellett, hogy ezt a nagyon fontos kérdést teljes határozottsággal fogja képviselni. Felvetették a tisztelt képviselők azt a kérdést is, például Vonszúr, hogy különböző módon is meg lehet közelíteni a problémákat, de nyilvánvaló, hogy az ifjúság, a fiatalok körében a nagy munkanélküliség az egyik legsúlyosabb probléma. Ez Olaszországban különösen is így van, ismerik nyilván a számokat, Olaszországban hatalmas problémát jelent, hogy ilyen rengeteg fiatal van munkanélkül. Különböző informális tanácskozásokat irányoztunk elő, szociális foglalkoztatásügyi miniszterek számára, akik nyilván foglalkozni fognak ezzel a problémával. Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy tovább romoljon a helyzet, tovább nőjön a munkanélküliség egyes tagállamokban, és itt a koordinációnak megint nagyon fontos szerep jut. Erre mindenképpen nagy figyelmet fogunk fordítani. Van Nisztelrooy úr, önnek mondom a következőt. A kifizetések, illetve a még eh, ki nem fizetett eh, számlák eh, problematikája, de a vállalatok számára nagyon fontos lenne, hogy megkapják ezeket a pénzeket, és nagy problémát okoz, hogyha ez nem sikerül időben teljesíteni. Nyilván most van egy késedelem a számlák kifizetésében Eh, de ezt megpróbáljuk majd pótolni. Elhangzott egy kérdés a eh, horvát képviselő részéről az Adria stratégiával kapcsolatban. Eh, elkezdődött ez a munka, dolgoztunk az Adria stratégián, és határozottan megígérhetem azt, hogy ez is egy olyan fontos elem, ami, amit mi különösen fontosnak tekintetünk, a kék gazdaság, az idegenforgalom, a tengerek, a partvidékek gazdaságának a fellendítése, ezekkel mind-mind foglalkozni szeretnénk. A tanács következtetéseket fog elfogadni, eh, amelyben kitérünk ezekre, az Adria, eh, teng, Adria tengerrel kapcsolatos stratégiáról is lesznek majd ilyen következtetések. És igaza van az idegenforgalom több tagállamban, így Olaszországban is kiemelkedő jelentőséggel bír, természetesen több más tagállamban is. Számos lehetőséget, munkahelyet kínál, a foglalkoztatásra nagyon pozitív hatást gyakorolhat az idegenforgalom, és ezért az általános stratégiákban is ezt így kell kezelni. Vannak többféle, több elképzésünk van arról, hogy hogyan tudnánk nagyobb támogatást nyújtani a turizmusnak, az idegenforgalomnak. Semré alelnök úr is több kérdést vetett fel. Többek között azt, hogy a regionális, a kohéziós politikának nem csak támogatói vannak, hanem ellenzői is. Vannak olyan olyanok, vannak is országok, akik nem értenek teljes mértékben egyet a mi elgondolásainkkal, de abban biztos vagyok, hogy ha lesz egy intelligens tervezés, stratégiai tervezés, amelyet konkrétan hozzáigazítunk az egyes területek igényeihez, és különös hangsúlyt, figyelmet fordítunk a, a fenntarthatóságnak, a fenntartható növekedésnek, fenntartható fejlődésnek, akkor eh, ez, ez, ezek az ellenérzések eh, eh, foly el fognak tűnni, és mindenkit meg tudunk nyerni a regionális politika támogatásának, hiszen Európa jövője szempontjából ez meghatározó. Transparencia, az alapok felhasználása, erről is hangzottak el megjegyzések, az eszközök, a források felhasználása során rendkívül lényeges az átláthatóság, erre törekszünk. A makroökonomiai kondicionalitása kapcsolatban is elhangzott egy felvetés. A már megvalósult egyensúlyt meg akarjuk őrizni, de itt nincsenek automatizmusok, mindig értékelni kell az adott konkrét helyzeteket, egy adott ország helyzetét. Ez egyfajta védekezési mechanizmus, hiszen több ország Magyarországgal kapcsolatban merültek fel komoly kételyek, amiket én nem mindig tartottam egyébként jogosnak vagy legitimnek. Azt hiszem, hogy még talán egy-két kérdésre nem válaszoltam, de van egy olyan konkrét kérdés is, amire nem is tudok válaszolni. Ez a 300 milliárd eurós investíciós beruházási programnak a felbontására vonatkozó kérdés, hogy ebből mennyi, mekkora hányadot fordítunk majd állami beruházások támogatására, vagy foglalkoztatás, fenntartható munkahely teremtés támogatására. Ezt most ilyen lebontásban én, én nem tudom önökkel ismertetni. Talán Juncker úr majd még többet fog erről mondani, és ezeket a kérdéseket még alaposan ki kell dolgoznunk. A stabilitás és növekedési paktumról is elhangzott egy kérdés, hogy ez eh, hogyan kapcsolódik a kohéziós eh, politikához. Nos, eh, azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a növekedéssel, foglalkoztatással kapcsolatos politika számunkra egy nagyon nagy kihívást jelent, és ez a két terület összetartozik. Az előadásomban is elmondtam, hogy egy sok impulzus szeretnénk adni a növekedésnek. A társfinanszírozás kérdését a közeljövőben ki fogjuk értékelni, és kizárjuk a társfinanszírozást a stabilitás növekedési paktum feltételrendszeréből tehát nem fogják, nem fogjuk ezt beszámítani. A beruházásokat nem mindig tagállami szinten valósítják meg, beszélhetünk már európai szintű beruházásokról is. Remélem, hogy az új bizottság majd ezt a filozófiát képviseli. Ez nagyon fontos kérdés, időre van még szükségünk hogy minden részletet kidolgozzunk, de mindenképpen serkenteni kell a növekedést, és a, serkenteni kell az állami beruházásokat is. Köszönöm. Kedves kollégák, kicsivel több mint 30 perc áll rendelkezésünkre a kérdések következő köréhez. Néhány kollega jelezte már, hogy szeretne hozzászólni, kérdést feltenni. Presson asszony először parancsoljon. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. De Dio úr, tisztelt miniszter úr, ön említette, hogy Európában 20%-ra visszaestek a beruházások. Ez egy átlagszám, ez nyilván azt jelenti, hogy akkor Európának vannak olyan területei, ahol ez a csökkenés nagyobb mértékű volt, hiszen a 20% az átlag. Hogyha megnézzük a jelenlegi kiadások struktúráját, és ezt elemeznénk, ez egy elég más helyzetet, képet vázolna vagy tárna elénk. Az európai intézmények eh, a 2020-as stratégia kapcsán eh, leszögezték, hogy beruházásokra van szükség a növekedés eh, elindításához, vagy újra beindításához, a növekedés motorjának a felpörgetéséhez. A kérdésem az, hogy az olasz elnökség hogyan kíván változtatni ezen az alapvető politikán, a korábbi irányokon, hiszen most itt van ez a 300 milliárd euró, ami, ami friss pénz, hogyan kívánják önök biztosítani azt ezzel a 300 milliárdos beruházási csomaggal, programmal, hogy a kohéziós politika ennek az új programnak a központi eleme legyen és hogyan ö, tudják segíteni azokat a tagállamokat, amelyek ö, eddig talán túl óvatosak voltak, hogyan lehet ö, őket is ö, nagyobb mérvű beruházásokra serkenteni. Köszönöm szépen, hogy ezenek asszony Kréla asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kell kérnem, sajnos kicsit késtem, és eh, a bevezető előadását így sajnos nem tudtam meghallgatni. Időnként, ha 10 eh, percet késik a repülő, az azt jelenti, hogy egy órával később érek csak be a parlamentbe. Eh, hogyha olyat kérdezek, amit ő már választ adott, akkor nyugodtan mondja meg ezt nekem. De én is szeretnék a a késedelmes kifizetések eh, problémájára ki visszatérni, ezt a problémát eh, állandóan tologatjuk magunk előtt. Még egyszer visszakérdeznék ön, illetve az olasz elnökség eh, ki rendelkeznek-e konkrét javaslatokkal, hogy hogyan hogy lehessen segíteni ezen a helyzeten. Elég perverz, hogy dolog az, hogy ez az egyetlen EU-s beruházási program, amit, amit nem finanszírozunk, mert nem, nem folyosítják a fizetéseket. Nagyon sok tagállamban beindultak a projektek, meg is valósultak, és aztán elmarad a kifizetés. Ez nem éppen bizalom erősítő, hiszen um, nyilván az emberek um, további projekteket is uh, szeretnének uh, megvalósítani, és ez nagyon elriasztja őket. Tehát uh, konkrét választ szeretnék hallani öntől arról, hogy az általános ügyek tanácsa ezt érdemben fogja érdemben fog-e foglalkozni ezzel. Hát korábban is foglalkoztak vele, és nem történt semmi. Most nagy reményeket fűzök az olasz elnökséghez. Még egy kérdésem lenne. Viszonylag kevés partnerségi megállapodást és operatív programot hagytak jóvá. Talán terveznek önök eh, valamit ez ügyben, valamilyen kezdeményezést, eh, hogyha a tagállamok ezt persze akarják, akkor kapnak egy segítséget eh, Európától, hiszen fontos szükségük van a, erre a támogatásra. Sok minden megváltozott, vannak tapasztaltabb országok, és vannak kevésbé tapasztalt tagállamok. Mindig az adott tagállam érdeke az, hogy minél gyorsabban beinduljanak ezek a dolgok. És miután az operatív programok közül csak nagyon keveset hagytak eddig jóvá, hihetetlen nagy a csúszás, a késedelem, és ez nyilvánvalóan finoman szóval sem hasznos, hogyha olyan prob- nagy problémát akarunk megoldani, mint a fiatalok körében a magas munkanélküliség. Van valami elgondolás arra nézve, hogy legyen egy átmeneti szabályozás, mondjuk mindaddig, amíg minden engedély megvan, addig is azért már pénzeket folyósítanak, hogy tovább mehessenek a projektek, vagy bele kell törődnünk abba, hogy a régiók, a települések továbbra sem kapják meg ezeket a pénzeket. Köszönöm, Krél asszony. Most pedig Bucolino úrnak, a szakbizottság másik alelnökének szeretném megadni a szót. Azt hiszem, amit Konstanca utoljára említett, ez különösen fontos. Európai szinten két szintje van a problémáknak. Egyrészt vannak olyan országok, amelyek most fejezik be a 2014-ig terjedő programozási ciklusban futó programokat, és nyilvánvalóan nem akarják elveszíteni a finanszírozást, de akarják fejezni a programokat. Másrészt néhány partnerségi megállapodása kapcsolatban vannak csúszások, késnek a kifizetések, és az azt jelenti, hogy a 2014 és, és 2020-ig tartó programba átsúszik sok minden, akár 2015-re lehet, hogy egy éves vagy annál hosszabb is lesz a csúszás néhány program, vagy bizonyos programok esetében. Ez valóban, ahogy Konstanz is említette, egy nagyon komoly probléma. A következő hetekben bonyolult helyzettel szembesülünk, az a kapcsolatban is, hogy bizonyos programokat be lehet -e majd fejezni, vagy sem. És még egy dolgot szeretnék felvetni az olasz elnökségnek. Tudjuk, hogy mindig nagyon sok vita folyik a stabilitási paktumról. Hogyha ez, ez felmerül, akkor, akkor vitatkozunk rengeteget. De ezzel kapcsolatban most különösen nagy súlya van a beruházási programnak és az ehhez kapcsolódó kritériumrendszernek. Azt hiszem, hogy tavaly itt a Régi Szakbizottság is előállt egy kezdeményezéssel, de nem tudom, hogy végül is készült -e egy záró tanulmány a tanácsban vagy a bizottságnál arról, hogy eh, milyen költségek merültek fel. Ugyanis eh, nem rendelkezünk túl sok pénzzel a stabilitási paktum kapcsán mennyi megy veszendőbe, mennyi pénz veszett el kázi ezekből a forrásokból. Talán a parlamenttel együtt az elnökség készíthetne egy, egy tanulmányt, vagy elkészülhetne egy elemzés, valamilyen értékelés erről a kérdésről, és a következő bizottság, vagy a következő elnökségek is használhatnák ezt a tanulmányt, hiszen ez, ez egy objektív értékelés lehetne, amelyre később során is lehetne támaszkodni. Gyakran beszélünk ezekről a kérdésekről, de sokszor nem rendelkezünk döntéshozatali kompetenciával. És fontos lenne, nagyon lényeges lenne tudnunk azt, hogy milyen költségek merülnek fel az ilyen programok kapcsán. Nem csak a jelenlegi beruházásokhoz kapcsolódó költségekre gondolok, hanem mondjuk a GDP-hez vetítve, vagy a fenntartatósági növekedési programokhoz képest mekkorák ezek, ezek a lebonyolítási költségek. A kohéziós politika és a stabilitási paktum kapcsolatáról talán jó lenne egyfajta elemzést készíteni. Én szeretném felhívni valamennyünket arra, hogy egy kicsit objektív módon közelítsünk ezekhez a kérdésekhez. Köszönöm szépen, Csik úr. presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom az éppen legutóbb elhangzott megjegyzést és meglátást. Államtitkár úr, mindenképpen stratégiai megközelítést kellene választani. Hiszen három fontos dologról van szó. A növekedési politika, foglalkoztatáspolitika, ifjúsági politika és a KKV-k. amelyek sajnos a regionális megközelítésben sokszor a két szék közé esnek. Itt sokkal nagyobb mérvű támogatást kell nyújtanunk hiszen a KKV-k esetében több mint 90% tényleg termelő vállalkozó, vállalkozás, amely embereket foglalkoztat, munkahelyeket teremt. És ezért itt szükség van a differenciált megközelítésre. A kohéziós politikának a férfiak és a nők foglalkoztatására is oda kell figyelni. És a GDP növekedés tulajdonképpen további beruházásokat tesz lehetővé, úgyhogy ezeket a diszparitásokat át lehetne ugrórni. Méghozzá úgy, hogy férfiak és nők keresete egyenlő legyen. Nem akarok most a részletekbe menni, azonban az olasz elnökség részéről talán itt lehetne lépéseket tenni Aktív politikára van szükség, amelyel egy következő drámát megelőzhetünk, ha sikra szállunk a fiatalokért. Teremtsünk lehetőséget számukra, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz, a szabályok legyenek transzparensebbek, és a késedelmes kifizetésektől eltekintve, ami önmagában is nagyon nagy probléma, ezekre a problémákra is figyeljünk oda. Persze, hogy a jövőről is beszélni kell, de a meglévő feltételeket is javítani kell, és gondolok itt különösen a fiatalokra, akiknek sokkal rugalmasabb lehetőséget kell a kezükbe adni. Mert akkor fogják megérteni a polgárok az Európáért érzett felelősségünket. Bogomil úr. Köszönöm szépen. A hatodik kohéziós beszámoló azt hiszem nagyon világosan fogalmaz egy tekintetben, mégpedig abban a tekintetben, hogy mennyire lényegesek az egyes tagállamok beli beruházásokhoz ezek a programok. A közberuházásoknak a 80%-át teszik ki ezek a pénzek. Én Szlovéniából érkezek, érkeztem, és a kohéziós alapokból tudtunk nagyon sok beruházást megvalósítani. Azonban van egy problémánk, mert az összes kohéziós forrás egy harmadát 2007 és 11 között nem tudtuk még felhasználni. Nagyon nagy tehát a lemaradás, és ez nem csak a szlovén kormányt, illetve az egész országot éri, kellemetlenül, hanem az egyes tartományokat is. Tehát itt fel kell görgetnünk a lemaradásunkat, és bízom abban, hogy a 2007 és 11 közötti fizetési időszakot rendbe tudjuk tenni. Szeretném felhívni a soros elnökség figyelmét arra, hogy egy lépéssel tovább kellene lenni, mert akik nem írták még alá a partnerségi megállapodást, azokat rá kellene venni erre, hogy minél hamarabb aláírásra kerülhessen. Tehát 2014 és 20 közötti időszakra új programokat fogadhassunk el, méghozzá gyorsan, és fel is tudjuk használni ezeket az alapokat hatékonyan. Két dolgot szeretnék még kiemelni. Egyrészt tehát a fizetési elmaradásokat, a kifizetéseket kell felgörgetni, másodszorban pedig a tagállamokat kapacitálni kell arra, hogy minél hamarabb írják alá a partnerségi megállapodásokat. Eterics úr! Köszönöm. Viszonylag rövid leszek, és pontosításokra törökszem. Nagyon szépen köszönöm ezt az igen részletes expozét az elején, miniszter úr. Lehet, hogy tévedek, de ha jól hallottam, azt mondta, hogy a kohéziós forrásokat a, deficites, a deficitre vonatkozó számoktól külön választják. Amennyiben igen, hát akkor ez nyilván bizonyos implikációkkal jár. Egy másik dolog is nagyon érdekes lenne, eredményorientált megközelítésre utalt. Nyilván lehet ilyen kénzi elvű megközelítést alkalmazni, lehet nagyon sok munkahelyet teremteni, ő is említett új munkahelyeket milliós nagyságrendben, de ha kohéziót lehet egy kicsit más irányba is elvinni. És hát nyilván ez a két különböző filozófia olyan, hogy meccetbe kellene hozni. Ezt szeretném, hogyha egy kicsit még közelebbről megvilágítaná. Köszönöm szépen a rövid kérdést, és újra a bizottság alelnöke kapszót, Polcsek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid kérdésem lenne a miniszter úrhoz, mégpedig a kohéziós forrásoknak a felhasználását illetően. Ugye a kohéziós politikának megvan a saját költségvetése, ami nagy beruházási potenciált is jelent. A KKV-kat hivatott támogatni ez a pénz, csökkenteni a munkanélküliséget, az alacsony színfelhasználású ipart többek között. A kérdésem az, hogy miután ön is említette, hogy az alapok felhasználásának a hatékonysága hagy még némi kívánivalót is itt azért maximálni kellene a hatékonyságot. Az érdekelne, hogy milyen eszközökkel tervezi ezt megvalósítani az olasz soros elnökség. Vannak-e új eszközök erre, amelyeket alkalmazni kívánnak? Annak érdekében, hogy a hatékonyságot növelhessük tehát ezeket, ezekről részleteiben tudna még szólni, milyen eszközöket fognak alkalmazni. Köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy nincs több kérdés. Igazam van? De, mégis. Fitór. Köszönöm szépen. Rövid leszek én is. Inkább egy egyetemű kérést, mint kérdést szeretnénk megfogalmazni. Nem hiszem, hogy szólhat indoklás a regionális politikán belüli negatív praxisok mellett. Itt tiszta vizet kellene önteni a pohárba, ehhez pedig bátorság is kell. Hiszen a negatív eredményekről beszámolni nem könnyű. A regionális politika önmagában is nehéz feladat. És nekem van egy olyan aggályom, hogy ez a 300 milliárd euró, amit általánosságban megnevezésre került a jövőbeni beruházásokat illetően, és ezzel kapcsolatban ugye feltevődött a kérdés, hogy ez pótlólagos összege. Hát nyilván egy nagyon fontos támogatási eszközre van szükség, a költségvetésen belül, hogy ez működjön, ez a forrás felhasználás. Elég aggasztó helyzetet látok kialakulni, ha nem lesz megfelelő a program végrehajtása. A stabilitás is persze nagyon fontos, és ezzel kapcsolatosan is lenne egy kérésem a kifizetések kiegészítésére vonatkozóan 2007 és 2013 között, és teljesen függetlenül az új programoktól, a stabilitási paktum kérdése most megint az érdeklődés homlok terébe kerül, ennek pedig az lesz a következménye, hogy a hatékonyság és a növekedési potenciált elemezni kellene. Én úgy látom, hogy itt különböző elképzeléseink vannak az egyes régiókban, sőt az egyes régiókra vonatkozóan. Úgyhogy a kérdésem az, sőt a kérésem az, hogy ezt a témát utólag lehet-e még koncentráltabban körbejárni. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig úgy tűnik, hogy nincs több kérdés. Akkor végeztünk a második körös kérdésekkel, úgyhogy öné a szót. jó miniszter úr. Köszönöm szépen. Nos, hát most a stabilitási és növekedési paktum elemzésére vonatkozóan jött egy sor kérdés, és ezeket szívesen meg is válaszolom. Koszolino kollega javaslata hogy a hiányzó beruházásoknak a költségét számoljuk ki, hát erről érdemes elgondolkodni. Sokat gondolkodunk a költségekről, hogy hogyan lehet számszerűsíteni a meg nem valósított beruházásokat, mekkora a lemaradás az egyik országban a másikhoz képest a tekintetben. És hát természetesen a költségvetésnek a végrehajtását, illetően is lehetnek különböző megközelítéseket. megközelítések. Már az expozimban is elmondtam, hogy a stabilitási és növekedési paktumot, hát a fogalmak mentén kell értelmezni. Stabilitás és növekedés. És általában tesszük ezt a GDP kontextusában. Bízunk abban, és erre is utaltam már, hogy a pótolagos beruházások, amelyek a stabilitási és növekedési paktumon kívül esnek, azon, annak keretén kívül valósulnak meg, azokat is elemezni kell, értékelni, és ezek koherenciát kell, hogy teremtsenek. Különösen, hogyha társfinanszírozás keretében valósulnak meg. Tehát hasznosnak kell ezeket is tekintenünk, ö, olyan programoknak, amelyek a GDP-hez hozzájárulnak. Tudjuk, hogy zajlanak már a tárgyalások, van már egy beruházási záradék, amely egyfajta rugalmasságot is megenged. A stabilitási és növekedési paktumra nézve a beruházások kapacitását illetően, és természetesen a legfontosabb stratégia itt a hálózat építés volna Európában. Hogy a magas energiahatékonyság hálózatává alakítsuk Európát, amely közép és hosszú távon fenntartható. Nyilván számos más tényező is van, ami a stabilitást és a növekedést is befolyásolja, és ezekre mind-mind oda kell figyelnünk, amikor a föderális Európát kívánjuk erősíteni. Elhangzott már ez is, és a Keynesi megközelítésről is szó esett itt. A beruházásoknak a mérehatóbb vizsgálata megtörtént a múltban, tehát az, hogy mely beruházásnak milyen fenntartható kihatása volt. Egy ilyen elmélyített elemzés mindenképpen lényeges, és a következő években is folytatnunk kell ezeknek az elvégzését. A következő hónapokban az operatív programokra vonatkozóan nemzeti és regionális szinten is lesznek találkozók, elemzések. Én azt gondolom, hogy ez a munka nagyon hatékonyan zajlik. És Hán biztos is valószínűleg be fog majd erről számolni. Országok, amelyek elkezdték az ex ante feltételeket összeállítani, ezeknek a beruházásoknak a tekintetében. Különösen gondolok itt a foglalkoztatásra és a növekedésre. Nem mindenhol esnek egybe ezek a feltételek, azonban az ex ante feltételekkel kapcsolatos munka mindenképpen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a beruházások hatékonysága nőjön. És azt gondolom, hogy ezzel már válaszolok Krél asszony kérdésére, ha jól értettem, akkor a kifizetések nagyon lényegesek, azért kell dolgoznunk, hogy ezek a kifizetések megtörténjenek. Hát ezt, ezt nyilván értettem, de ilyen mélységében azért nem volt számomra világos. És itt további erőfeszítésekre van szükség. A 2007 és 2013 közötti ciklus befejezése azt hozta magával, hogy meglévő problémákat akkor tudunk kiszűrni, hogyha vannak pontos számítások, amelyeket aztán követni lehet, mert hogyha ezek megvannak, akkor nem követjük el ugyanazokat a hibákat a következő ciklusban. partnerségekre és az operatív programokra utaltam, hiszen e tekintetben azért van lemaradásunk. 2013. decemberére nyúlnak vissza a rendeletek, 2020-ig van lehetőség ez, a programokat majd megvalósítani. De Hán biztos úr ezekre vonatkozóan bizonyára napra készebb információkkal tud majd szolgálni. Minden ország nyilván a maga, tő, maga a tőle telhető legjobbat igyekszik nyújtani, és ha vannak is késlekedések, érdemes odafigyelni más területekre, és gyakorlatilag régiókra szabott, rugalmas programokra van szükség, ezekkel kell dolgozni. Mert lehet, hogy van egy, van egy ország nagyon sok programmal, hiszen számos olyan program van, ami nemzeti szinten is működik, És itt nem is arról van szó, hogy előbb-utóbb elárvulnának ezek a programok, de kell, hogy legyen gazdájuk, kell, hogy legyen felelősük, akihez hozzárendelhetők. Aztán vannak ugye a beruházások generálására különböző eszközök. Ugye azt már elmondtam, hogy a kiinduló hipotézis nem feltétlenül az, hogy alapvetően kizárunk bizonyos szereplőket, vagy hogy záradékok lépjenek életbe az egyes tagállamok vonatkozásában, hanem a beruházások növekedésének stratégiája azzal függ össze, hogy a társfinanszírozás az egyes beruházásokban legyen jellemző. Minden egyes javaslat, ami itt megfogalmazásra került, különböző kollégáktól, gyakorlatilag azt mondta ki, hogy különböző hipotézisekre támaszkodva lehetne dolgozni. Ezeket persze, hogy érdemes szem előtt tartani, főleg a következő hónapokban, de még egyszer mondom, hogy nem arról van szó, hogy egyes országokat kikívánnánk zárni, hanem koherenciát kell teremtenünk egy bizonyos kereten belül, és olyan stratégiákat alkalmazni, amelyek egyással összefüggenek és egymást kiegészítik. Azt gondolom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, a felvetéseket és a kérdéseket, és bízom abban, hogy hasznosan fogunk tudni együtt dolgozni a következő hónapok során. Itt... Köszönöm, Dario úr. Rendkívül információgazdag és hasznos volt az ön itt tartózkodása. A kérdések, amiket ön kapott, mind fontosak, mert ugyanezek a kérdések érkeznek az európai polgároktól is, mi halljuk ezeket a kérdéseket a polgároktól, a regionális politikáról, a regionális politika végrehajtásáról. Ez részint kifizetésekkel, részint bizalommal kapcsolatos kérdések. Mi arra számítunk, hogy ön figyelembe veszi ezeket, Köszönjük, hogy eljött, és reméljük, hogy jön máskor is. Köszönöm. Hám. So we'll have few minutes to exchange the guests. Néhány perc alatt itt változások történnek az elnöki asztalnál. Hán biztos úr érkezik. Dear colleagues. Kedves kollégák, nagy örömmel üdvözlöm Johannes Hunt, regionális politikáért felelős biztos. Valószínűleg most utoljára fogunk vele M eszmét cserélni jelenlegi szerepében, ugye, biztos úr? Tehát megadom a szót neki, röviden tart egy beszédet, remélhetőleg maximum 15 percben, és aztán a képviselőké a szó, akik feltehetnek kérdéseket. Örülök, hogy itt van, megadom neki a szót. Tessék. Thank you very much. Uh, indeed, welcome. Köszönöm és én is üdvözlök mindenkit, különösen Oli Rén kollégát üdvözlöm itt, akit itt látok a Regi Szakbizottságban, és amennyiben a makrogazdasági kondicionalitásról beszélünk, akkor valószínűleg ki tud engem majd segíteni. De ha megengedik, akkor az elején elején németül mondanék beszédet, és utána fogok majd angolul beszélni. Um, Még egyszer szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy többeket újra láthatok új feladatkörben, funkcióban. Ahogyan az elnök asszony is elmondta, utolsó lehetőségem az, hogy önökkel regionális ügyekért felelős biztosért beszélgethetek. Remélhetőleg azok, akik jelen voltak ezekben, vagy együttműködtek velem ezekben az időkben, szintén úgy ítélik meg, hogy nagyon jó volt köztünk az együttműködés, és remélem, hogy az új időszakban is ez így lesz. A parlamenttel folytatódik ez a jó együttműködés hát a parlament és a bizottság között. Az európai intézményeknek vannak elkülönült feladatai is, de sok a kapcsolódási pont. Emlékszem még, hogy elég sokan szkeptikusan álltak hozzá hogy a kohéziós politika rendelkezik-e hozzáadott értékkel. Én nem én eh, jelentkeztem ugyanezért a posztért, de sosem kételkedtem ebben a kohéziós politikában. És a válság is arra kényszerített minket, eh, hogy eh, nagyobb figyelmet fordítsunk a munkahelyteremtésnek, a növekedésnek közösen együtt azt hiszem büszkék lehetünk arra, amit sikerült elérnünk valóban közös erőfeszítésekkel. Úgy gondolom, az Európai Parlament döntő mértékben eh, járult hozzá ezekhez a sikerekhez, és eh, hogyha összeszámolnánk, hogy hány eh, órát eh, dolgoztunk a kohéziós politika alapvető reformján, akkor ezt talán hónapokra, hónapokba lehetne kifejezni ezt a számot. Az Európa 2020-as növekedési stratégiát sikerült kidolgoznunk, és egyre nagyobb megértés mutatkozik az iránt, hogy ez valójában egy beruházási politika. A munkám elején szembesültem már a gazdasági pénzügyi válsággal, ez akkoriban tört ki Európában is, de ennek ellenére nagyon jó számokra lehetünk büszkék. Sikerült ugyanis a mai napig, és ezek most már igazolt, jóváhagyott számok, tehát 2012 végéig 600 ezer munkahelyet teremteni, és 2016 hát végéig azzal számolhatunk, hogy 1,4 millió munkahely fog létrejönni. 22 ezer 22 ezer KKV projektet támogattunk, 80 ezer startupot, több mint 60 ezer dossziét. Ez különösen fontos számomra, mert ezen is látszik, tehát több mint 60 ezer kutatási projektet eh, támogattunk, és ezzel újabb több ezer munkahelyet lehetett létrehozni kutatási eh, szférában. Ezzel itt volt a digitális agenda, ez is eh, több mint 5 millió ember számára tette lehetővé a szélesávú internet hozzáférést. De ez sem változtat semmit azon, hogy a válság, és ezzel nem is kell csodálkoznunk, a válság minden erőfeszítés ellenére oda vezetett, hogy a jól fejlett és az elmaradottabb régiók közötti különbségek tovább nőttek. Sajnos le kell szögeznünk azt is, az a 264 régióból 227 eh, régióban több mint 20%-os volt a eh, beruházások csökkenése és az elmúlt években a költségvetési mm, szigor eh, miatt is a tagállamoknak több mint a fele több mint 50 százalékban a beruházásokhoz EU pénzekre szorul, tehát a közszféra beruházásaihoz. Optimalizálni szeretnénk ezeket az arányokat. Ez az európai adófizetők érdekében szeretnénk azonban biztosítani a fenntartható beruházásokat. Még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európa 2020-as stratégiára épül a munkánk, ez a növekedési agenda, a növekedési stratégia. Ide tartozik az ex-ante kondicionalitás, amivel biztosítani lehet azt, hogy a projektek tényleg meg is valósuljanak, és nem a tematikai koncentrált migráció megfelelő és kvantifikálható célokkal együtt kell, hogy a figyelem középpontjában álljanak. A regionális politika hatása, eredményessége remélhetőleg azt eredményezi majd, hogy az európai szemeszterhez való kapcsolódása is erősödik a kohéziós politikának. Hadd emlékeztessek arra, hogy együtt úttörői voltunk az új makrogazdasági együttműködés elindításának. Itt volt a balti tengeri stratégia, a Dunamenti stratégia, amiket kidolgoztunk. Most dolgozunk az Adria Jón tengeri stratégián, és a negyedik az Alpok stratégia is már készülőben van. Európa sok régiójában pozitív a hangulat, várakozásokkal vannak tele az emberek, és pont ez, a, ez az a plusz, ez a hozzáadott értéke az egyre erősödő európai integrációnak, amit mi építünk, és ennek az eredményei továbbra is lenyűgözőek. Szeretném még azt is kihemelni, hogy sikerült a városfejlesztési politikát is beemelni a programjainkba. El is kell ismernünk azt, hogy az európai lakosság 75%-a városokban vagy város környéki agglomerációban él, és a régiók és a városok közötti egyenlőséget szerintem fontos elismernünk nem is akarom még egyszer ezt ismételni, ezek nem ellentéte egymásnak a vidék és a város, hanem egymást kiegészítik. Többé nem áll fent ez a szigorú különválasztás, hogy hol van a vidék és hol van a város. Itt ez sokszor egymásban folynak, és ezt nekünk is figyelembe kell vennünk. Arról is be tudok számolni, hogy ezzel kapcsolatban nem voltak egyértelmű definíciók és kritériumok, különösen a reportinggal, a beszámolókkal kapcsolatban. Ebben a most lezáruló időszakban azért abból indulhatunk ki, hogy 40 milliárd eurót adtunk ki városok fejlesztésére, és az aktuális becslések szerint az új ciklusban több mint 50, inkább 60 milliárd eurót tudunk majd városok fejlesztésére fordítani. Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni, akik síkra szálltak azért, hogy az Európai Szolidaritási Alapot is reformáljuk meg. Ez végül is azt eredményezi, hogy katasztrófák után gyorsabban érkezik a helyszínre a segítség. Hát akár akarjuk, akár nem, a tagállamok továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy ezt az alapot a költségvetésen kívül működtessük, de mégis különböző intézkedésekkel sikerült felgyorsítani a döntéshozatali folyamatot így ma 5-6 hónapra rövidült az időszak a korábbi 8-9 hónapos időszakhoz képest. Ami pedig a periférikus vagy ultraperiférikus területeket illeti, köszönöm az alelnök úrnak és a többi kollégájának az ezzel kapcsolatos munkáját, tevékenységét. Hát talán akkor visszatérek angolra. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy mindezen pontokkal kapcsolatban együtt teljesítettük azt, amit megígértünk öt évvel ezelőtt. De azért van időnként, különbség az elmélet és a gyakorlat között. És végül is a helyben a megvalósulás az, ami számít. Nagyon sok ígéretes jelet látunk, de azért még mindig vannak E, fehér foltok, és e, talán önök is tudják, hogy a projektek, a programok végrehajtása az új e, több éves költségvetési tervben úgy alakult, hogy eddig 16 partnerségi megállapodás sikerült elfogadni, és közel állunk a többieknek a megkötéséhez is. A operatív programok adatokat, amelyeket beadtak, jelenleg vizsgáljuk, de jelenleg eddig csak hét ilyen programot fogadtak el. A bizottsági szolgálatok továbbban is aktívan tárgyalnak a tagállamokkal és a régiókkal, hogy biztosítani lehessen a szükséges, nagyon magas színvonalot a projektek megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy még mindig nagyon sok a tennivaló, de eltökéltek vagyunk, hogy ne áldozzuk fel a minőséget a gyorsaság oltárán. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, a minőség számít, és nem a gyorsaság. Ha mind a kettőt sérül, biztosítani, az annál jobb, de az elsőbséget a minőségnek kell adni, és nem a gyorsaságnak. Itt 7 éves, vagy inkább gyakorlatban 10 éves időszakról beszélünk, tehát indokolt az, hogy ilyen hosszú időszakra megalapozottan végezzük a tervezést és nem csak a DG régionál, hanem a többi főigazgatóságnál dolgozó kollégákról is elmondhatom, hogy Eh, nem volt nyaruk, itt most nem a rossz idő, pocsék időjárásra gondolok, hanem mindenki dolgozott, aki ilyen programozással eh, foglalkozik, tagállamokkal a kooperatív programokról, partnerségi megállapodásokról, nem volt szünet, nem mentek az emberek szabadságra, az intézményeknél mindenki rendelkezésre állt, és nagy előrelépés történt, különösen augusztusban. Visszatérve partnerségi megállapodásokra és az operatív programokra, amelyeket a tagállamok nyújtottak be. Már most is látszik, hogy ez a reform elkezdi meghozni a gyümölcseit. A finanszírozási prioritásoknál látható az eltolódás, hálózati infrastruktúráról az energia, hatékonyság, az alacsony szén gazdaság, a üzleti támogatások felé. 125 milliárd eurót fogunk szállni a fő prioritásoknak és még plusz 100 milliót kap az Európai Szociális Alap. Ez a kohéziós költségvetés több mint kétharmada. És ennél is fontosabb, több tagállam és régió úgy döntött, hogy túlmegy a minimális szabályozási követelményeket, és így 37 milliárd eurót szánnak majd az alacsony szénfelhasználású gazdasággal kapcsolatos projektekre. Ez nagyon jelentős, hiszen 23 milliárdot szab meg a rendelet minimumként még több forrást alokálunk bérgaranciákhoz és más pénzügyi eszközökhöz fűző, kapcsolódóan vissza nem fizetendő támogatások mögé állítjuk ezeket a pénzeket, és ennek az a cél, hogy kohéziós politika forrásait minél hatékonyabban lehessen elkölteni. Még egy kérdés van, amit szeretnék megemlíteni, hiszen ez a legjobb idő arra, hogy ezt megtegyem ez most egy nagyon aktuális dolog, persze az oka, miért megemlítem, az nem annyira pozitív. Kulcsfontosságú az, hogy Európa egyre jobban figyeljen oda a e, magán és közszféra együttműködés a PPP projektek kérdésének, de e, úgy nagyon komoly elkötelezettség kell az ilyen beruházások e, finanszírozására is. Azt láttuk, hogy 23,4 milliárd euró volt a nem kifizett, a kifizetetlen számla az ilyen projekteknél, és a becsések szerint ez az összeg az év hátralévő részében még nőni fog a késedelmes fizetéseket meg kell szüntetni, mert ez veszélyezteti az innovációt, a megújulókat, az energia hatékonysággal, az oktatással, a szegénység elleni küzdelemmel, a szociális kirekesztésekkel kapcsolatos programok megvalósulását. A pótköltségvetésben, a 2014-es 3-as költségvetésben és a 2015-ös pótköltségvetésben le kell lassítani ezt a lavina hatást, hogy az év végére ilyen hatalmas kifizetetlen számlák eh, halmozódjanak eh, fel. Ki kell fizetni a kedvezményezetnek a, a pénzeket, hogy meg tudjak valósulni a programok. A tanács támogatja az Európai Parlamentet, és felhívja a tagállamokat arra, hogy eh, felelősen járjanak el, és a politikai bejelentések, kötelezettségvállalások és a költségvetési döntések közötti összhang hiányát szüntessék meg. Szeretném én megemlíteni a nyit, nyílt napokat. 31 országból 192 régió és számos szövetség képviselteti magát, több mint 100 szemináriumban, kísérőprogramokon vesznek részt, lesz 300 helyi program, Európában mindenütt szervezik ezeket. Két héten keresztül zajlanak ezek a programok október 6-tól 19-ig, és a szervezünk majd egy szakbizottsági hetet is az EP-ben, annak érdekében, hogy minél több képviselő is a nyílt napokon részt vehessen. Tavaly is nagy volt a részvétel arány, remélem, hogy érte tavaly nem volt annyira nagy a részvétel, remélem, hogy az idén másképpen lesz. Az Európai Parlamentben a Hemicycle-ben lesz a nyitó ülés, és ez most, ehhez most először kapcsolódik a Regi Szakbizottság és a Kont együttes ülése. Ez követi majd a vita, az administratív kapacitás építés, az európai strukturális és szociális alapnál lesz az egyik téma. Mercedes Bressonnak és Parkazel úrnak külön szeretném megköszönni, hogy eh, együtt dolgoztak velem az elmúlt öt évben, a többiekhez hasonlóan, és hozzájárultak ahhoz, hogy a kohéziós politika reformja egy ilyen nagy sikertörténet legyen. Arra szeretném bátorítani őket, hogy vegyenek részt aktívan ezekben a programokon, és a következő években számos gyümölcsöző eszmecserében vegyünk eh, majd eh, részt, az új bizottság majd belőle kell, hogy terjesszen egy javaslatot a következő több éves költségvetési keretre, és remélem, hogy a regi szakbizottság legalábbis a mandátum vége felé majd részt tud venni ebben a vitában, és segítenek majd az én utódomnak is a következő években. Köszönöm. Thank you, Commissioner. As we... Köszönöm, biztos úr ahogy arra számítottunk, sok információt kaptunk, ismertette a sikereket is, és a problémákat, amelyekre számíthatunk. Köszönjük az információkat. Körülbelül 45 perc áll rendelkezésre ahhoz, hogy beszéljünk erről, kérdéseket tegyünk fel, és kezdjük a koordinátorokkal. Van Nisselroy úr következik. Yeah, thank you, thank you very much. Köszönöm. Hán úr itt van, ez nem meghallgatás, tehát bármilyen kérdést feltehettünk. Korábban már a Regi Bizottságban jó párbeszédet alakítottunk ki, nagyon termékenyek voltunk, főleg, hogyha azt nézzük, hogy honnan indultunk el. Az integrált, kohéziós, regionális politika az elején nem volt ennyire nyilvánvaló. Sőt, igazándiból úgy nézett ki a dolog, hogy például energetika ügyben inkább külön finanszírozás lesz, és nem felel meg majd ez a finanszírozás a 2020-as politikának. Ehhez képest egy koherens, integrált politika, politika keletkezett, és létrejött az Európai Strukturális és Beruházási Alap. Ez pozitív ahogy az a hatodik kohéziós jelentésben is szerepel, majd, és amiről majd beszélni fogunk, illetve vitatkozni fogunk itt ebben a bizottságban. Ez az ön öröksége tulajdonképpen, önnek ez a, ezek az eredményei, miközben nagyon pozitív kapcsolatokat épített ki a fejlesztési és kutatási alappal is. a, azok az emberek, akik a kutatásokat végezik, azok, azok alapján lehet majd azokat a befektetéseket végrehajtani, amelyeknek az eredménye zöld növekedés, munkahelyteremtés, stb. Ön, tudom, hogy ön az Alpok régiójából származik, de milyen hatásról beszélünk itt? Snowboard? Snowball vagy snowboard? hatás van, tehát hógolyó vagy snowboard. Na most ezek a kötelezettségvállalások és kifizetések Gigant Queen biztos, amikor a plenárison járt, azt mondta, hogy amennyiben a kifizetésekben nem sikerül javulást elérni, akkor 2020-ra 40%-os elmaradásunk lesz. Elég egyértelmű ez a snowball, tehát ez a hógolyó hatás, amely eh, évről évre egyre súlyosabb lesz a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti szakadék. Köszönöm a jogalkotási munkát, a pozitív viszonyulást. Alapvetően itt gyakran nem a bizottság állt szemben nem a parlament állt szemben a bizottságban, ha, bizottsággal, hanem ketten együtt álltunk szemben a tagállamokkal, a tanácssal. Nem is tudom megszámolni azokat a trialógusokat, amelyeket együtt csináltunk végig a strukturális és beruházási alapok kapcsán. Nem tudom, 150, 200, na tényleg nagy számú közös ülést eh, tartottunk, az új parlament és az ön eh, utódja nyilván megbirkózik majd a feladatokkal, a válság új kérdéseket fog elhozni. De tartsuk meg azt, amit elértünk, stabil alapja ez majd a all those organizations and citizens. A növekedésnek köszönöm. Thank you, Mr. Nistel. Köszönjük, Mr. Roy. I'm Krell. Krell asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Hán, biztos úr, hát azt gondolom, hogy a teljes frakcióm nevében szólhatok, és köszönetet mondok azért a az időért, amit a mandátum alatt közösen eltöltöttünk munkával. Köszönöm az önhozzájárulást, a készségét arra is, hogy ha a bizottság nem a mi véleményünket képviselte, még akkor is felénk fordult, tényekkel, érvekkel felénk fordulva. És azt gondolom, hogy ez tényleg egy különleges dolog, hogy ilyen tárgyalások alatt a másik fejével is képes valaki gondolkodni. Néha kicsit sajnáltam, amikor körülnéztem a termekben, hogy milyen háttérre jön a tanács és a bizottság, mekkora know-how-al érkeznek a munkatársak, mi pedig a parlamentben, hát lényegesen kevesebb munícióval, nem biztos, hogy ez a helyes szó, de kevesebb eszközzel felvértezve és emberi erőforrással felszerelkezve ültünk le az asztalhoz, a tárgyaló asztalhoz. A bizottság valóban mindig támogatott bennünket, és ez oda vágott gyakorlatilag, oda vezetett, hogy nem mindig, de sokszor mi is sikeresek lehettünk. Szeretnék köszönetet mondani azért is, mert eh, hát sokszor nyitott ajtókat döngetett nálunk, például hogy a kutatást is támogassuk a kohéziós politikával, és hogy ennek eredményét például a klímaváltozás elleni harcban is használjuk fel, vagy akár olyan kérdésekben, mint hogy például mi legyen a városainkkal, mit kell tennünk a fenntartható fejlődésért, aztán a demográfiai kérdések megoldása is sokszor kérdésként felvetődött az utóbbi években, viszont kér, választ annál kevesebbet hallottunk. Egy párat találtunk az elmúlt öt évben, és azt gondolom, hogy a kohéziós politikához jó alapot teremtettünk, amelynek révén a régiók közeledhetnek egymáshoz, és a régiókban élő emberek problémáit meg tudjuk oldani. Na, próbálok átvezetni a kérdésre, Számos értekezleten, dialóguson, megbeszélésen tető alá hoztuk az új kohéziós politikának a csomagját, és parlamentként még éppen időben készültünk el, legalábbis hát ami a naptári heteket illeti. Az teljesen egyértelmű volt, hogy a végrehajtás, az implementáció az nem fog lemenni 4-6 hét alatt, azonban azért az aggájjal tölt el, hogyha látom, hogy még csak 16 partnerségi megállapodás és 7 operatív program kapott jóváhagyást. Nem akarom azt mondani, hogy a bizottsági eh, a bizottságot terheli itt a felelősség, mert sajnálatos módon a tagállamokban sincs meg mindenhol a megfelelő előkészület. De a kérdés az, hogy mi parlamentként tehetünk-e bármit ennek felgyorsítására. nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy a régiókban az operatív programokat minél hamarabb kihasználhassák, élvezhessék a polgárok, és láthassák azt, hogy változtatásokat foganatosítottunk. Ugye a gazdaság és pénzügyi válságban az Európai Unió még mindig nehezen boldogul, de egy eszköztárat alakított ki, amelyel a válság ellen fel tud lépni. Úgyhogy hálás lennék, hogyha egy-két utalást hallhatnánk ezzel kapcsolatosan. Aztán az is nagyon fontos számomra, hogy amit elmondott, hogy a minőség élvezem prioritást a gyorsaság előtt, viszont hogyha ismerjük a jó projektet, projekteket, a jó minőségi projekteket, akkor ezeket támogassuk meg. És még ha nem is került jóváhagyásra az utolsó operatív program, Adjuk meg a lehetőséget, nyilván a régiók felelősségét szem előtt tartva, hogyha meg lesz a jóváhagyás, akkor az alapokból elindulhasson a finanszírozás, mert akkor nem keletkeznek légüres terek, és nem jutunk oda, hogy abba kell hagyni jó minőségű projekteket, és nem lehet csak úgy újakat megkezdeni, hanem akkor ezeket elvesztettük. Nagyon örülnék annak, hogyha ebből a közös utolsó értekezletről ilyen üzenettel távozhatnánk, azaz, hogy a régiókban lenne egyfajta átmeneti megoldás. Köszönjük szépen, Krélasszony! Nikolzon úr, kéri a szót? Nem kéri. Jakovcsics képviselő? Dozvolite mi da... Köszönöm. Hölgyeim és uraim, kérem... Engedjék meg, hogy olyas valakiként szólaljak fel, aki az asztal túloldalán ült, abban az értelemben, hogy felhasználója voltam a, a, az alapoknak eddig. azt gondolom, hogy az előbb elhangzott hozzászólások igen logikusak voltak, amennyiben elismerték az ön sikerét. Számos esetben sikerült jól felhasználnunk az Európai Unió pénzeit kis és nagy projektek megvalósítására, és én magam is részt vettem néhány száz projekt előkészítésében, megvalósításában a megyénben, és elismerem az ön munkájának az értékét, megköszönöm a munkáját, és azt remélem, hogy a jövőben is sikerül majd ezt folytatni. Ugyanakkor egy problémát ki szeretnék emelni, inkább kettőt, Azt gondolom, hogy egyes eljárásokat egyszerűsíteni kellene. Egyes projektek újra és újra újraindításra kerülnek ehm, hasonló vagy akár azonos programokat újra kell végigverni a bürokrácián, és ezt érdemes lenne lerövidíteni, mert így az ilyen projekteknek a finanszírozása felgyorsulhatna, ahogy Skrell asszony is mondta. Olyan programokról van itt szó, amelyek már bizonyították létjogosultságukat, amelyek hasznosnak bizonyultak. Emellett szintén felhívnám az ön figyelmét arra, hogy egyes Szlovénia és Horvátország között végrehajtott közös projektek a szlovén nemzeti késlekedése, nemzeti oldal késlekedése miatt gyakorlatilag blokkolásra kerültek. Nem arról van szó, hogy nincs pénz, mert a pénz rendelkezésre áll, hanem döntéshozatali problémák voltak szlovén oldalon, tehát ágazati, illetve NGO szektor is vár a döntések meghozatalára mit lehet tenni akkor, hogyha a szomszédságban akadnak problémák, a régiók, a vállalkozások már készek a pénzek befektetésére, adott esetben el is kezdték a pénzeket elkölteni, és aztán a lubjanai központ képtelen döntéseket hozni. Emellett van még egy kérdésem az ön jövőbeni funkciójára vonatkozóan is. Horvátországban a közelmúltban súlyos áradások következtek be, komoly károkat okoztak, és én azt szeretném, hogyha ön erre odafigyelne, adott esetben ellátogatna majd ezekre a területekre is. Köszönöm. Je ne saurais pas. Omarzsi úr. E, köszönöm. Én is szeretnék e, rámutatni arra, hogy a mi szakbizottságunk, a mi tárgyaló csapatunk, trialógus tárgyaló csapatunk és ön között milyen jók voltak a kapcsolatok, ön állandóan odafigyelt a parlamenti képviseletek, képviselőkre, külön felhívom a figyelmet arra, hogy ön nagyon odafigyelt a perifériás régiókra, Majotra, Reunionra, és remélem, hogy ez a figyelem a jövőben is megmarad. Több mint száz közös tárgyalásunk volt a trialógusok során a kohéziós alapokról, és eh, nagyon megváltozott a világ. A strukturális alap gyakorlatilag egy szolidáris alap, ugyanakkor egy beruházási alap is, amely új kihívásokra kell, hogy eh, válaszoljon itt az energia hatékonyságra, a eh, városi kihívásokra, vagy a klímaváltozásra gondolok. Én azt gondolom, hogy ennél talán egy kicsit távolabbra is ki lehet tekinteni, el lehet menni, el lehet, el lehet kezdeni gondolkodni arról, hogy a klímaváltozáshoz az egyes régiók hogyan tudnak majd viszonyulni, illetve igazodni ehhez, mert ön is mondta, hogy a városi lakosság körében például a hozzáigazodás a, a klímaváltozáshoz egy olyan folyamat, amelyről el kell kezdeni gondolkodni. Ugyanakkor fenn kell tartani a regionális politikának a fő belveit 2020-ig. El kell azonban kezdenünk gondolkodni a 2020 utáni időszakról is, azokról a feltételekről, amelyek akkor majd jelentkezni fognak már most látszik, hogy bonyolultak lesznek. A, a politikai körülmények is változni fognak egyébként az Európai Tanácson belül. És mivel mi magunk együttes felelősei voltunk ennek a tárgyalásnak, együttes felelősök vagyunk, azért is, hogy ez a rendelet, a végrehajtási rendeletek megfelelően végre legyenek hajtva annak érdekében, hogy a regionális politika felkészítsen bennünket a jövőre és megfeleljen azoknak a szükségleteknek, amelyek az Európai Unióban elég egyértelműen azonosítható. Köszönöm még egyszer a partneri hozzáállást a közös munkához. Köszönöm, Omárzsi úr. Köszönöm szépen. Hát én újonc vagyok még ebben a szakbizottságban és a parlamentben is, de Hán biztos urat ismerem a bécsi kommunális politikából is, bár nem ugyanahoz a politikai családhoz, frakcióhoz tartozunk, és Bécsben és Ausztriában is nem ugyanúgy látjuk a dolgokat. Mégis nagyon szépen köszönöm a sok erőfeszítést a regionális ügyekért felelős biztosként azt gondolom, hogy ennek a politikának a hitelességéhez nagyon sokban hozzájárult, különös tekintettel a városi politikára, és azt gondolom, hogy sokat is tettünk már otthon is azért, hogy itt előrébb juthassunk. Ön is szólt a városok szerepéről is, hogy ezt, ennek jelentőségét nem győzzük eléggé hangsúlyozni. A válságnak a leküzdésében is nagyban hozzájárulhatnak a városok, ez szerepel ugye a hatodik kohéziós jelentésben is, de a, az alapvető ellátások nyújtása is ugyanerre alapra sorolható. Azt gondolom, hogy ezt a trendet, ezt a fontosságot, ezt nyomon kell követnünk és fenn kell tartanunk. Ön is szólt a beruházási volumenről, az 50-60 milliárd euróról a következő programozási időszakban. Hát nyilván ez csak cseppe tengerben, és persze valóban igaz, hogy a kohéziós politika az beruházás politika, hiszen a városokat megfelelő helyzetbe kell hoznunk, és azt a státuszkót, hogy bizonyos városok már arra sem képesek, hogy a stabilitási és növekedési paktumnak a szigorú követelményei miatt nem tudnak elmozdulni. Bécs is egyébként egy ilyen város, amelyet nyomaszt ez a paktum. Tehát nem képesek bizonyos beruházásokat eszközölni. Akár 2013-ig, ahogy ön is említette. A kérdésem az, hogy az a Public Services Intergroupban, amit én is támogattam, létezik egy javaslat a, az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az olasz soros elnökség képviselőivel folytattunk egy nagyon érdekes vitát arról, hogy a társfinanszírozási arányokat úgy tekintsük, hogy ezeket tegyük arányba a deficittel. hogy egy az önkormányzátok esetében ez nagyon is érdekes lenne, hiszen ők mindig is küzdenek a deficittel. Köszönjük szépen, Damátó képviselőasszony. Igen, egy kérdésem volna. Még hozzá az eddigi tapasztalataihoz kapcsolódóan. Ugye a kontroll rendszerekre vonatkozóan, és teljesen független attól, hogy vannak-e különböző jelentések, Tudjuk, hogy a partnerségi projektekben a tagállamok késtekedésben vannak, és nem tudom, hogy bármiféle ösztönzést meg tud-e nevezni a tekintetben, hogy az Európa 2020 keretében például a tagállamok egy kicsit jobban odalépjenek a gázra. vagy van-e bármilyen formában segítségre kilátás ezen tagállamok számára? Aztán szükség lenne egy olyan stratégiára is, hogy az iparpolitikát is helyzetbe hozzuk, az, azaz, hogy inkább közép és kis vállalatok maradjanak fenn, a nagy ipari vállalkozásokat viszont akár becsukják. Köszönjük, ez volt az első köre a kérdéseknek, úgyhogy megadom a szót biztos úr a válaszokhoz. Nos, hát először is köszönöm a nagyon kedves szavakat. Csak ismételni tudom, amit elértünk, azt közösen sikerült elért, lépnünk, hiszen önök is nagyon fontos szerepet játszottak ebben. És amit Krél asszony mondott, egyrészt nagyon optimista vagyok, hogy a mandátumunk végéig, tehát október végéig Horvátország kivételével minden egyes partnerségi megállapodást alá tudunk írni. A Horvátországa valót is ezen év végéig. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy Horvátország nagyon sokat pótolt, rákapcsolt, és az év végéig a lehetséges operatív programokat, illetően az 50%-ra vonatkozóan lesznek, lesz megállapodás, tehát ez gyorsan fog haladni. A második dolog, lehetséges támogató eszközök az önök részéről. Hát azt el kell ö, ismerni, hogy ezek a partnerségi megállapodások mindenki számára új erejével bírnak, egy kicsit más a megközelítés, mert itt horizontális szemüveken keresztül kellett szemlélnünk a programokat, tehát az egyes városoknak, régióknak és a tagállamoknak is kvázi egy paradigmaváltásra volt szükség, mert a minisztériumok és a régióknak egymás között kellett koordinálniuk. Tehát a minőség és az időhorizont szempontjából is azt gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetünk. Aztán a tagállamokban, talán nem meglepő módon, ott van az a tendencia, és most itt a rugalmasság címszavára hivatkozom, hogy nem szívesen térünk el a tematikus koncentrációtól. És hát azért ez itt-ott oda vezetett, hogy kicsit hosszabbra nyúltak a viták. De végül azt hiszem, hogy mindvégig jó úton voltunk. Még egy dolog, amire szeretnék utalni. És itt szeretném kérni majd, hogy erre önök is figyeljenek oda, és hogyha kívánják, akkor akár egyedi szinten is, régió szinten, vagy tartományi ország szinten is lehet vizsgálódni. Tehát az, hogy a projektek stratégiát kövessenek, miközben ez a stratégia, vagy ez az üzenet, ez a szlogen még nem érkezett meg mindenütt, és a fejekben nem plántálódott be. Mégis úgy látom, hogy hétről hétre javul a kép, javul a helyzet, de ez is újdonság. Azaz, hogy a legkülönbözőbb területeken, a tagállamoktól és a régióktól stratégiát várunk arra vonatkozóan, hogy hol milyen eszközzel kívánják a pénzeket hasznosítani. És a régióknak és a tagállamoknak most lehetőségük van felvázolni ezeket a stratégiákat, illetve érlelni, vagy benyújtani egy akár érettebb stratégiát. Kétség sem fér hozzá, hogy akár az én szolgálatom és az utódom is nagyon komolyan veszi ezt, és ezáltal a jövőben is lesznek viták ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban hiszen ezeket a stratégiákat, a fenntarthatóságukat és a minőségüket tekintve meg kell vizsgálni. Egy másik dolog, ami fontos. Ha megnézzük a kifizetési, hogy milyen pénzek áramlanak az egyes államokba, tagállamokba, akkor azt kell mondanom, hogy ezek a pénzek nagyjából kiegyensúlyozottan áramlottak. Jövőre a kifizetéseknek a nagy része még a 2007 és 13-ig nyúló időszakra vonatkoznak. És ezért megvan annak a szükségessége, hogy 2015-ig fejeződjenek be ezek a programok, és majd 2017 márciusáig számoljanak el vele. A jövő évben számítok arra, hogy a 14 és 20 közötti időszakra indulnak majd el egyáltalán a, a pénzek a, az új projektekre, tehát így lesz egyfajta metszet, lesz egyfajta párhuzamos üzemmód. És akkor rá is térhetek az utolsó kérdésre. Persze, hogy a régiók és az országok, tagállamok már elkezdhetik a projekteket, hiszen a tárgyalások már évek óta zajlanak. És akár ott is, ahol még nem kerültek aláírásra a megállapodások, egyértelmű a szándék, hogy hogy is néznek ki, milyen formát alak, alkossanak ezek a programok. A most tervezetben meglévő projektek nagy százalékban aláírásra kerülnek, tehát azért bizakodhatunk, és a legtöbb régióval és tartományjal gyakorlatilag profikkal dolgoztunk együtt, és ezek a projektek el is indulhatnak, majd pedig következik a megvalósítás időszaka és a projekt aláírása. Tehát nem gondolnám, hogy ebből probléma generálódhat. Megragadnám azonban az alkalmat, és elmondanám, hogy miközben tudom, hogy önök is ugyanúgy ismerik a problémás eseteket, mint én, Továbbra is arra kell odafigyelnünk, hogy a programozási időszakot, a 2007 és 2013 közti időszakot megfelelően zárjuk le, és ne kockáztassuk azt, hogy pénz marad bent. Van még mindig egy pár tagállam, ahol sajnos ez a kockázat fennáll. De hál' Istennek ez a kockázat csökkenő tendenciát mutat, nem csak ebben a az elmúlt időszakban, hanem azért, mert az adminisztráció minősége is javul, nő, és ezáltal a stabilitás az adott. És ha visszatérünk Horvátországhoz, számos lehetőség van, hogy az eljárásokat egyszerűsítsük. Persze, hát sokan szeretik azt, hogyha a követelmények, tehát egy kicsit a maguk kényekedvére alakíthassák. Nagy a csápítás ez irányba, és hát természetesen, hogyha ez indokolt, és megbízható, az indoklás és az auditálás is megfelelően működik, és ezt kommunikálják felénk, és a könyvvizsgálat gyakorlatilag a végfelhasználónál végzik el. Nyilván, hogyha nagy projektekről van szó, akkor megfelelő programmal kell dolgozni, ilyen már létezik is, és ezt a struktúrát utána alkalmaznia is kell a jelentkezőnek, hiszen akkor lesz átlátható a projekt. A bizottság itt az új programozási időszakban egy szakvéleményre támaszkodhat, és ha ez megbízható, akkor ez rendben is van. Ezzel pedig fel tudjuk a projekt vonatkozásában gyorsítani a folyamatot, az értékelési folyamatot. Jelenleg ott tartunk, hogy a szükséges véleményezést végezzük el Horvátország vonatkozásában, illetve Bosznia Hercegovina vonatkozásában. Persze ez utóbbi a szolidaritási rendelkezések alá esik, de vannak más országok is, amelyek a Duna konferencia keretében nagy forrásokra számíthatnak. Így például Bosznia-Hercegovina is, amivel az infrastruktúrális károkat helyre lehet állítani, amelyek ugye a záradások következtében orvoslandóak. Ha megnézzük az európai 2020-as célkitűzéseinket, akkor mindenképpen a városokban kell kezdenünk. Meg kell mondanom, hogy én magam is nagyon feszülten figyelem, hogy az olasz projekt a, a városi struktúrákkal hogyan fog majd működni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a gyakorlatban hogyan ültethető át. Ami a beruházási intézkedéseket illeti, ezzel kapcsolatban mindenképpen el kívánom mondani, hogy nem minden országnak van meg az az alkotmányos kerete. Mm, az országoknak a nagy része még mindig nagyon központosított, Németország, Ausztria és Olaszország, Spanyolország szinte inkább a kivételekhez sorolható. De hát vannak olyan szabályok, mint például akár a balti országokban is, vagy Franciaországban, ahol az egyes önkormányzatok nem adósodhatnak el, és erre törvény van. Éppen ezért ezekben az országokban nagyon kikeltek magukból az önkormányzatok ugye a makrogazdasági kondicionalitással szemben. mert ugye nemzeti szinten akár lehettek a mutatóik rosszabbak is, mint regionális szinten. Tehát amiről ön szólt itt, képviselőasszony, ezek a beruházási záradékok, amelyek Olaszországban napvilágra kerültek, napvilágot látottak, gyakorlatilag azt abba az irányba mutatnak, hogy a Maastrichti kritériumokba nem szabad beszámítani ezeket a kapott forrásokat. A régión belül, a bizottságon belül, de az egyes tagállamok között is számos vita volt, és nagyon sokféle vélekedést hallgathattunk meg a tárgyalóasztalnál. Mindenképpen foglalkoznunk kell még ezzel a kérdéssel, miközben persze látom a nehézségeket, és azt, hogy adott esetben igen extenzív módon fogják értelmezni azt, hogy mi egy általános érdekű nyilvánosságot szolgáló beruházás alatt is mi, mit, mit nem értünk ez alatt. Ugye egy, egy, egy érthető, indokolható beruházás esetében nincsen gond, de hát az ördög a részletekben rejlik és akkor ugye a közberuházásoknak az aránya, és annak megállapítása az nehéz, lehet persze itt is általányt megállapítani majd arányként, de hát ehhez kell majd a tagállamoknak a, az egyetértése és jóváhagyása. Én azt gondolom, hogy a tagállamokon belül is olyan dolgokra kellene koncentrálni, amelyek már megvannak, és amelyek a kommunikációban egy kicsit elvesztek. Olli Rén, akkori kollégám, régi kollégám is elindított egy kezdeményezést, az SMI, tehát a KKV kezdeményezést, amelyen lehetőséget kapnak a KKV-k már ma, pedig ezt nem is tudják sokan a tagállamok közül, hogy a KKV-knek a strukturális alapokból való támogatása 100%-ban 100 EU-s pénzből történik. Azaz itt nincs társfinanszírozásra szükség. Tehát azt hallom, hogy Európa sok országában még mindig probléma van azzal, hogy KKV-k hozzáférjenek pénzügyi forrásokhoz, hát akkor csak bátorítani tudom önöket arra, hogy nézzék meg még egyszer ezeket a lehetséges eszközöket, tehát a KKV kezdeményezéseket, az SME Initiatives címszó alatt. Mert ezek a kis és közepes méretű vállalkozásoknak a támogatását célozzák. Utolsó megjegyzésem az olaszországi képviselőasszonyhoz szól. Szükség van az iparra és a KKV-kra és tehát egyfajta egészséges mixre van szükség, hiszen ezek kiegészítik egymást. Vannak úgy fontosságú technológiák, amelyeket ö, megneveztünk ö, Európában, Európa számára, és hát ezek a kulcsfontosságú technológiákat azon túl, hogy definiáltuk, tudjuk azt is, hogy mindebből milyen konzekvenciákat vonhatunk le. Pénzügyi és jogi támogatást kell nyújtani számukra, és azt gondolom, hogy ez már működik is Európában. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Van még néhány percünk. És a listán szerepelnek a kollégák, akik kérdezni szeretnének, arra kérek mindenkit, hogy röviden tegye fel a kérdését annak érdekében, hogy mindenkinek mindenkire sor kerüljön Zeller. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés az időnk, hiszen egy sor dologra szerettem volna rákér, rákérdezni. Hát most ezek közül három-négyre fogok koncentrálni. Minden előttem szóló köszönetéhez én is szeretnék csatlakozni. Hán biztos úr, korábban a biztosok általában a tanácsra hallgattak. Ön a parlamentet a Lisszaboni szerződés alapján tiszteletben tartotta, mint teljes jogú tárt, joga, társ jogalkotót. Ez korábban nem volt ennyire magától értetődő. Említettük a sikereket, azt, hogy a városi dimenzió és a kohéziós és regionális politika fókuszába került, ez, ez új dolog. A kohéziós strukturális politikát megmentettük, ezt említette, öt évvel ezelőtt ez sem volt ennyire magától értetődő. De Mennyire komolyan foglalkoznak most a megvalósítással? Beszélünk a partnerségi megállapodásokról, keményen küzdöttünk a Code of Conductért, az etikai kódexért, ezt most a tagállamok el kell, hogy fogadják, kötelezik magukat arra, hogy a városokat is bevonják a kohéziós politikába, de ez még nem minden országban van így. Különösen kis és közepes méretű városokat elutasítanak, mert hogy nincsenek adminisztratív eh, lehetőségeik erre, ez az ürügy, de a tagállamoknak a figyelmét fel kell hívni a kötelezettségeikre. A másik eh, kérdéskör a követségvetést érinti. Jean-Claude Juncker ígért egy 300 milliárdos eh, beruházási programot, és ebbe ez be, beleértve a kohéziós politikát, ennyi pénz áll majd rendelkezésre. A kérdés az elmúlt évekből áthúzódó késedelmes kifizetésekre vonatkozik. Én nem vagyok annyira optimista, hogy ezt a következő évben majd ki tudnák egyenlíteni. Ön is említette, hogy tavaly sok ország igénybe se tudta venni a lehetőségeit, nem tudta azokat kihasználni. Tehát lehet, hogy a lehetőségeket is csökkenteni fogják. És látjuk azt is, hogy a tanács folyamatosan bővíti a kötelezettségvállalásokat, ugyanakkor évről évre csökkenti a forrásokat egy hátsó ajtón tulajdonképpen kiszárítják, kivéreztetik a strukturális politikát. És aztán jön majd a midterm review, a félidős értékelés, és nehogy majd ott kelljen majd megállapítanunk, hogy a kokézis politikának nagyon nagy tervei vannak, nincs lehetőség a megvalósításra. És még egy személyes dolog, ami különösen fontos számunkra, számomra, a parlament és a bizottság az európai területi együttműködést nagyon jól tudtuk erősíteni, különösen a határvidékeken. Ez a bizottságnak egy új feladata lesz. Ennek az európai területi szövetségeknek a munkáját is kell segítenie a bizottságnak és tekintettel arra, hogy sok szomszédos országban mi a helyzet, a szomszédos országokkal folytatott határmenti területi együttműködés lehetőségeit nagyon offenzív módon maximálisan ki kellene tudni használni, hiszen a határrégiók együttműködése minden országot erősít. Köszönöm szépen, Vón úr! Szeretném megköszönni a biztos úrnak uh, azt, hogy védelmezte a regionális politikát az elmúlt öt évben, uh, felállt a kohéziók barátai ország csoport, de sajnos nem minden tagállam barátja a kohéziónak, ön pedig védte a regionális politikát az Európai Unión belül. Emellett megköszönöm önnek azt a segítséget, amit az elmúlt öt évben Walesnek adott Tudom, hogy járt ott többször, több eh, projektet meglátogatott, és ön is tudja, hogy mennyire fontos Velsznek a strukturális politika, illetve a projektek megvalósítása. Szívesen látjuk bármikor visszajön. Ami a partnerségi megállapodásokat illeti, persze legyenek ilyenek, és eh, a helyhatóságok, a regionális hatóságok ezekben vegyenek részt, de a kérdés eh, az, hogy a magatartási kódexet a tagállamokban megfelelően alkalmazzák-e, vagy csak a tagállamok nagy része a partnerségről csak szónokol, de nem tesz érte eleget. Egy másik kérdés, hogy szerintem lehet az, a helyi hatóságokat jobban bevonni a munkába, hogyha alulról építkezünk erről, van is szó egyébként az anyagokban. Ezek mind olyan mechanizmusok, amelyek amelyek eh, felhasználhatóak, használhatóak lennének eh, a tagállamok ezeket az új mechanizmusokat használják-e, vagy megint csak szónokolnak róluk? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Blanco López úr következik. Eh, muchas gracias, eh, president. Köszönöm. Elnök az, köszönöm biztos úrnak ezt a munkát, amit elvégzett. Sajnos az első nyilatkozatával azért nem teljesen értek egyet, nevezetesen, hogy legyünk büszkék magunkra, mert az Európai Unióban növekedtek az egyenlőtlenségek, növekedett a munkanélküliség, növekedett a szegénység, a konvergencia viszont visszaszorult. Tehát mindenki, aki a konvergenciáért és a kohézióért felelős, azért nem lehet büszke magára azok a lépések, amelyeket tettek az egyes országokban, tovább növelik az egyenlőtlenséget és a szegénységet egyes, az egyes országokban, és én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak el kellene gondolkozni azon, hogy mit is tett. A beruházási programmal kapcsolatban nekem komoly reményeim vannak, itt most a 300 milliárdos programra bejelentésre gondolok, ugyanakkor ne legyünk önelégültek. Az Európai Unió egyre nagyobb egyenlőtlenség felé tart, megint csak nem erről szólt ez a projekt, amikor az alapító atyák ezt elképzelték. Az Európai Bizottság egyes országokkal kapcsolatban igen elbátortalanító lépéseket erőltet, amelyeknek eredményeképpen a fiatalokat elveszítjük, megint csak az egyenlőtlenség miatt. A bizottság úgy véli-e, hogy a szociális kiadások visszanyesése, a megszorítások azok valóban a kimentett országok körében hozzájárulnak-e az egyenlőtlenséghez, és hogyan tarthatóak ezek a lépések kompatibilisnek a 2020-as stratégiánkkal, amely pedig a szegénység csökkentéséről szól. Köszönöm, Bagovics úr következik. Gospod komisár. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, új tagja vagyok az Európai Parlamentnek ugyanakkor 98 óta helyi szinten aktív szerepet játszottam. Voltam, voltam polgármester, voltam képviselő, voltam miniszter. Nem az én feladatom, hogy önnek gratuláljak a kohéziós politika eredményei kapcsán, ezt már megtették mások. Ugyanakkor azt elmondhatom, hogy a turizmus fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése, szélessávú internet elterjesztése, a gyéren lakott területeken, az energiaforrások kihasználása eh, valóban hozzájárult a növekedéshez egyes tagállamokban. Eh, a válság idején a kohéziós eh, alapok pénzei voltak a, volt a legfontosabb forrás, például Szlovéniában, amelyel fejlesztéseket lehetett végrehajtani. Ugyanakkor fenntartásaink vannak amiatt, hogy egy, egész, a, egy harmadát a forrásoknak nem használtuk föl, illetve nem lettek aláírva még a partnerségi megállapodások, és tudjuk azt is, hogy ezt az év végéig pótolni kellene ezt a hiányosságot. Emellett arra szeretném kérni az összes tagállamot, hogy működjenek együtt a bizottsággal, és gyorsítsák fel ezt a folyamatot 2000, és valósítsuk meg tényleg mindazt, ami, amire a korábbi programozási időszak lehetőséget biztosított technikai támogatásra van szüksége a tagállamoknak. A kohéziós politika ugyanakkor speciális intézkedéseket is magában foglal, Az infrastruktúra területén a projektekkel összekötjük Európa egyes régióit, ezzel segíthetjük az elmaradott régiókat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos tevékenység. Köszönöm, Bostináró úr következő. Mr. Commissioner, so many nice and well... Biztos úr, önt okkal dicsérték itt, és csatlakozom ehhez én is. Hálámat fejezem ki azért az együttműködésére, amit az elmúlt években jellemezte a munkánkat. Egy üzenetem Nikolas Martin, Peter Berkovic felé van az ön csapatához, mert valóban jó együttműködés révén elértük, a kohéziós politi- elértük azt, hogy a kohéziós politikát megváltoztassuk energiatakarékosság. Mennyire fontos ez, amikor most az orosz, orosz válság miatt energetikai problémáink vannak. A parlament megváltoztatta a kohéziós politika végrehajtásának hozzáállását, illetve az administratív kapacitásokat is átgondoltuk. Az Európai Bizottság megteremtette azokat az erőforrásokat, amelyekkel ezeken a területeken javulást lehetett elérni. Ön eh, hivatali idejének vége előtt hogyan értékeli a Connecting Europe Facility végrehajtását a tagállamok által 2016 eh, eh, decemberéig, mi valósul meg, mi lesz a helyzet. Emellett Köszönöm azt is, hogy támogatta a román hatóságok azon kezdeményezését, amely a, Danub, a Dunai, Dunadelta projektek végrehajtását, végrehajtásának kérdésében román hatóságok tettek kezdeményezéseket. Presszó asszony. Grazie commissario, eh, anche da, da parte. Köszönöm biztos úr. És én magam is megköszönöm azt a munkát, amit elvégzett. Minden jót kívánok a jövőre nézve. Biztos vagyok benne, hogy ezt a munkát is majd mindenki megelégedésére végzi. Bizonyára ön most azon gondolkodik többek között, hogy mi történt az elmúlt években, a különböző makrogazdasági stratégiák közti együttműködés és a kohézió viszonyára vajon kitére, amikor átgondolja az elmúlt öt évet, mert szerintem itt még egy dologra gondolnunk kell, és teszem fel a kérdést az ön tapasztalatára is utalva, hogy a makrogazdasági regionális struktúrák valóban elszipolyozzák-e a, illetve azok használják-e, azok kapják-e a pénzeket, vagy ezekről csak beszélnek. Tehát tényleg regionális szinten célozzuk-e meg a kohéziót? Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Nem fogok társulási megállapodásról, kiadásokról, stb. beszélni. Én magam is új képviselő vagyok, mint ahogy az előttem szólók egy része, és ahogy Hán úr is mondta, illetve ahogy Hán úr bizonyára tudja, én 19 évet töltöttem a régiók bizottságában, sőt, vezettem is azt az intézményt. disponibilidad para eh, poder colaborar con... Talán ezért is köszönte meg Hán úr a munkánkat Bresszó asszonyjal, és eh, biztos vagyok benne, hogy a jövőben is eh, jól együtt fogunk tudni működni. Nem volt nehéz együttműködni Hán úrral az elmúlt években. Valójában igen könnyű volt. azért volt könnyű, mert érzékenységet tapasztaltunk, együttműködési készséget. Egy olyan biztosunk volt, aki megértette a régiókat és a városokat. Hadd hívjam fel a figyelmet Murcia régióra, Spanyolország, én onnan származom, Lorca térségből español universal es también el nombre de una localidad, la tercera. E, Ugyanez a neve a spanyol költőnek is, Lorca, de ez egy városnak a neve is. A Murcia harmadik legnagyobb városáról van szó, és 2011-ben egy komoly földrengés sújtotta ezt a várost, halálesetek is voltak, valamint komoly kár következett be. Ez egy történelmi város komoly történelmi örökséggel azonnal mozgósítottak pénzeket arra, hogy a város lakosságát megsegítsék ebben a kétségbe esett időszakban. Hán úr azonnal a szolidaritási alap pénzeit rendelkezésre bocsátotta. Ezt nem csak nem, és nem csak ez a politikai válasza volt, amely a felelősségéből fakad, hanem egy emberi választ is adott, egy nagyon emberi választ adott erre a erre a ö, tragédiára, ellátogatott oda Lorkába és Murciába, beszélgetett az emberekkel, és reményt adott nekik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép emberi gesztus volt. Nem akarok most itt beszélni a kohézióról, vagy az ipar átalakításáról, hanem egész egyszerűen csak meg akarom köszönni önnek azt a kiváló munkát, amit végzett. És minden jót kívánok önnek, bizonyára ezzel a legtöbben egyetértenek. Hát Tevics. Um, one of the things that I have to do when I go back to the UK is explain. Köszönöm szépen. Én is az egyik új képviselő vagyok, üdvözlöm, biztos úr. Van egy-két dolog, ami összezavart engem, és korábban vállalati szférában dolgoztam, és most kerültem kormányzati szférába. Én azt mondta, hogy túlléptük a költségvetést, és 23 um, milliárd a hátralék, amit nem sikerült még eh, kifizetni. Nos, az üzleti világban, ha ilyesmi előfordulna, akkor eh, nagyon dühös lenne a főnök eh, önre, és talán már ki is rúgta volna. Most ebben a forgatókönyvben meg azt mondjuk, hogy még több pénzt akarunk. Amikor döntés születik a költségvetésről, akkor nincs semmilyen korreláció a folyamatok között, tehát hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, és mire akarjuk elkölteni. Vagy ez a két dolog teljesen elkülönül, és utána próbáljuk meg, aztán a, próbálják meg a kettőt megint összehozni? Köszönöm szépen kollégák a kérdéseket. Kevesebb, mint 10 perce van biztos úr, hogy az összes kérdésre válaszoljon. Még egy kérdést szeretne feltenni? Kollega, parancsoljon. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék csak feltenni a biztos úrnak. Biztos úr, mi a véleménye arról, ahogyan a, az CLD e módszert alkalmazzák, ez a közösség által vezetett fejlesztés. A következő programozási időszakban ezzel mi fog történni? Én úgy tudom, hogy a bizottság ezt a módszert szeretné támogatni. Tehát ez a közösségi fejlesztési modellt a jövőben gyakrabban fogják alkalmazni? Ez a kérdésem, és minden jót, sok sikert kívánok a további munkájához. Köszönöm szépen. Még több kérdés nincsen. Akkor a válaszokra kérjük biztos úr. Köszönöm ismét a többszintű irányítás, a multi-level governance, governance kérdésével többen is foglalkoztak. Amikor bemutattuk a rendeletet, és itt jártam önöknél először, akkor elmondtam, hogy nem minden tagállam hajtja végre ugyanúgy ezeket az elgondolásokat megint csak ez függ az alkotmányos berendezkedéstől is néhány tagállamban. Ugyanakkor azonban ezt a módszert gyakrabban alkalmazták, mint amit én gondoltam volna. Luc van der Brande, a Régiók Bizottságának korábbi elnöke, aki a Malcilve Governance egyik kitalálója volt, készített erről egy jelentést, és néhány hét múlva jön majd ki ez a jelentés. Én kértem fel rá, hogy készítse el ezt a jelentést még az év vége előtt, Vannak érdekében, hogy itt a parlamentben és az önök eszmecseréi is megkapják ezeket az impulzusokat, hiszen most zajlanak aktívan ezek a viták, és várhatóan a következő programozási időszakban aztán megszületnek az eredmények. De ahogyan az lenni szokott, ugye nem minden egyforma, nem mindent csinálnak ugyanúgy a tagállamok, de legalábbis tiszteletben kell tartani minden tagállamnak ezt az elgondolást. Stratéria 300 milliárdos programra, finanszírozásra, hogy egy dolog megalkotni egy koncepciót, azután másik dolog az, hogy kapcsolódni kell az Európai Beruházási Bank hoz, illetve velük együtt kell majd a finanszírozást megszervezni, lebonyolítani. Ezt a bevezetőben is elmondtam. És én csak arra tudom biztatni és kérni a tagállamokat, hogy a pénzügyi eszközöket jobban használják ki, hogy legyen egyfajta emelő hatásuk, vagy multiplikátor hatásuk ezeknek a forrásoknak, és hogyha ezt megteszik, ha még így rálapátolnak, akkor ez a 300 milliárd még sokkal több is lehet. Több kollégának válaszolok egyszerre egy gyors talpalót kéne megtartanunk egy nagyon bonyolult kérdésről, a költségvetési kérdésekre gondolok. Itt különbséget kell tennünk ugye a kötelezettségvállások és a kifizetések között a rendeletet betartva kell eljárnunk, de egyre bővül az olló a kötelezettségvállások és a kifizetések között. Egyre nagyobbak a különbségek. És ezt tovább erősíti az a tény is, hogy az új többéves költségvetési keretbe új elemeket emeltünk be. Az éves kifizetési plafont megváltoztattuk. Én azt mondanám, hogy ez nem a megfelelő prudens pénzgazdálkodástól függ, hanem inkább politikai megállapodásoktól hogyha mondhatnánk úgy is, hogyha megalakodás született egy több éves pénzügyi keretről, akkor az éves költségvetést ebből kell ugye a több éves program lebontásával megalkotni, és ez az éves költségvetés is kell, hogy tükrözze az egész ciklusra tervezett hosszú távú költségvetésben elfogadott dolgokat, és hát ez nem mindig van így. A strukturális mm, alapokra és természetesen minden költségvetési sorra, kapcsolatokra, mezőgazdaságra, mindenre hatással lesz ez de nem más szakpolitikák kárára valósulnak meg ezek a programok, mm, vagy fordítva. Itt mm, abszolút számokról is beszélhetünk, összegekről, de hát ez azután hatással lesz más szakpolitikai területekre is. Ez nem annyira a mi szakpolitikánk problémája, hanem minden területen, ahol e, ilyen visszafizetések vannak tagállamoknak, felmerülhet ilyen probléma. És kérem, minden európai polgárhoz jutassák el a következő üzenetet. Nekünk van egy költségvetésünk, és ebből a költségvetésből a pénznek mindössze 6 százalékát költik el európai intézményekre, tehát nem csak az Európai Bizottságra, hanem az örök fizetését, a számvevőszéket, stb. ebből fizetik. Tehát az összes európai intézményre fordított pénz az európai költségvetésnek kevesebb, mint 6%-a. Tehát az európai költségvetés több mint 94%-át a tagállami programokra fordítják, ennek az összegnek egy kis részét Európán kívüli célokra, de hát kb. 90%-ot különböző programokra, projektekre fordítunk. Ezek az arányok, és erre valamennyien büszkék lehetünk. Nem tudom, hogy egy úgynevezett nyereségorientált vállalkozás, egy vállalat ilyen arányt fel tud-e mutatni mondjuk a rezsiköltségek és mondjuk a működési költségek között. És ebből a szempontból ugye mi nem plusz pénzeket kérünk a munkatársak vagy az infrastruktúra számára, hanem csak azt kérjük, hogy fizessék vissza a pénzt hogy fizessék ki a pénzeket azoknak, akik már előfinanszíroztak valamit. És itt mi alapvetően elsősorban magánszemélyekről beszélünk, vállalatokról, végső kedvezményezetekről, akik várják a pénzt, és mit, itt fennáll a kockázatnak, hogyha nem kapják meg időben a késedelem miatt, akkor közben csődbe mennek ezért kérem, hogy megértéssel viseltessenek irántam, amikor azt kérem, hogy az éves költségvetést nagyon szilárd alapokra helyezzék. De általában az érzemek el szoktak ragadni, amikor erről beszélek. Ez tényleg egy olyan dolog, amire folyamatosan nagyon oda kell figyelnünk. Fón úr, Wales-szel kapcsolatban, partnerségi megállapodásról szólva. Itt ez, többféle eszköz is létezik. Amit mi javasoltunk, azt is eltérő módon alkalmazták, mert hát a tagállamokban eltérőek a gondolatok és a struktúrák. Összességében nagyon elégedettek vagyunk. Franco López képviselő. Nehéz megmondani, hogy mi történt volna, hogyha a struktúrális alap ok nem lettek volna. De azért van egy jó mutató. A válság előtt a strukturális alapból az összes európai állami beruházás, a nettó befizetőket is beleértve, mindegy 7%-át fizették, finanszírozták ebből jelenleg. A strukturális alapok hozzájárulása az összes európai állami beruházáshoz 20 százalék, tehát háromszorosa, mint a válság előtt. És ez is jelzi, hogy mennyire fontos szerepet játszottak a strukturális alapok a tekintetben, hogy a hiányzó magánberuházások helyébe léptek, azokat pótolták. Itt 600 ezer új munkahelyről beszéltünk, és hogy valószínűleg 1,4 millió új munkahely lesz ennek a ciklusnak a végéig. Természetesen nem lehet említés nélkül hagyni azt is, hogy munkahelyek szüntek meg, de azért ez mégis egy jelentős hozzájárulás volt a válság enyhítéséhez de persze többet is lehet tenni, és én is arra biztattam a tagállamokat, hogy ugye annyiszor beszéltünk már az ifjúsági kezdeményezésekről, 6 milliárdot elég gyorsan összehoztuk. De hogy mondjam el, eddig ennek a 6 milliárdnak csak 55%-át kötötték le szerződésekkel. Mindenki beszél arról, hogy borzasztó, milyen nagy a munkanélküliség a fiatalok körében, csinálni kell a dolgokat. A pénz itt van, és eddig csak, érte nem 55, bocsánat, 25 százalékát, tehát egy negyedét kötötték le ennek a pénznek. És hát a tagállamokban meg kell találni a felelősöket, tényleg el kell eh, kezdeni költeni ezeket a pénzeket. Arról beszélünk, hogy ha a vállalati tevékenység bővülését akarjuk, akkor képzésre is szükség van helyben, erről is beszélnünk kell, és a következő években már látni fogják, hogy meg lesz annak az eredménye, hogyha az üzleti lehetőségek támogatására többet fordítunk. Mosztinár úr, kedves barátom, köszönöm önnek is, mint a többieknek is a kedves szavakat. Én általánosságban is bizakodó vagyok a tekintetben, hogy az adminisztráció, egy, az igazgatás egyre jobban fog működni. Azt hiszem több mint 4 milliárd eurót fordítunk erre az új ö, költségvetési ciklusban. Ezzel szeretnénk javítani a közigazgatás munkáját, ez a 11-es számú prioritás Biztos vagyok abban, hogy eh, az adminisztráció munkáját eh, erősíteni, javítani tudjuk, hogy minden követelmények meg tudjunk felelni. Makro regionális stratégiák. Most az első értékelések azt mutatják, hogy valóban a tagállamok a makroregionális eh, stratégiákra is elkülönítettek pénzeket, vannak programok, amelyekkel ezt a, ezeket a makroregionális stratégiákat akarják megvalósítani. Még egyszer köszönöm a kedves barátságos megjegyzéseket, a kutatásról, amit mondott, ezt nem értettem talán teljesen pontosan, de biztosítottam önt, hogy az új pénzügyi keretben nagyon szoros lesz az együttműködés a e, kutatásban dolgozók és a strukturális alapban érintett e, bizottságnál vagy tagállamokban dolgozó kollégák között. Itt tanulhatunk sokat egymástól, eltérőek a filozófiák, a tapasztalatok, de ezzel együtt meg kell találnunk a közös nevezőt annak érdekében, hogy javuljon a teljesítményünk, és különösen azért, hogy az egyik különösen nagy európai hiányosságot le tudjuk küzdeni. Ez pedig az, hogy hogyan tudjuk át hidalni a nagy szakadékot, ami az üzleti lehetőségek és a kutatási eredmények között fennáll. Itt mi közvetítőként lépünk fel, és biztos vagyok abban, hogy a rendelkezésre álló eszközök és a pénz is eh, elég lesz, hogyha okosak, intelligensek vagyunk, és eh, kitartóak, ezt is hozzátenném. Eh, közös gondolatainkat amit elfogadtunk együtt, ezeket a gondolatokat valósítsuk is meg. Még egyszer köszönöm, ez a legalábbis számomra nagyon gyümölcsöző, termékeny éveket, az együttműködést önökkel, és szinte könnyek szöknek a szemembe, mikor köszönetet mondok önöknek. Nagyon köszönöm, biztos úr. Engedje meg, hogy a szakbizottság minden tagja nevében megköszönjem önnek azt is, hogy személyében is ilyen nagymértékben hozzájárult a regionális kohéziós politika fejlődéséhez. Nagyon sikeres volt ez a munka, és a jövőbeni feladataihoz nagyon sok sikert kívánok. Most lezárom az ülésünk nyilvános részét, és mindenkit kérek, aki nem vesz részt a koordinátorok ülésén, hogy adja el a termet. Zárt ülést fogjuk, zárt üléssel fogjuk folytatni, ugyanis a koordinátorok ülését, és kevés az időnk.